Okay, everybody, could you take your seat? Kérem foglaljanak helyet. Okay. Okay, I'm, I'm happy to open uh, this meeting. Üdvözlöm Önöket ezen az ülésen, megnyitom az ülést, először a napi rend elfogadását, illetem. van-e ellenvetés, nincs, akkor második pont az elnök közleményei már közlöm, hogy nincs közlemény, úgyhogy rátérhetünk a hármas pontra. Ez csere az OECD főtitkárával, Angel Hurea úrral. Ez az első olyan alkalom, legalábbis ebben a mandátumban, amikor az OECD képviseltette magát egy ECON ülésen. Örülünk annak, hogy együttműködhetünk. De természetesen a saját célkitűzéseinket is figyelembe kell venni, pragmatikusok leszünk. A fő titkár kb. 15 perc múlva hozzá szól a szakbizottsághoz, és utána lehet neki kérdéseket feltenni. Majd attól függően, hogy hány van, egyenként vagy körönként veszük a kérdéseket. Tessék, önél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök, hogy itt lehetek. Pöttering úrral, Buzek úrral és Schulz úrral is, akivel holnap találkozunk, nagyon szoros kapcsolatokat ápolunk. Boz elnökasszonyjal pedig találkoztunk már a szakbizottsági elnökök ülésén, és hát nyilván ugyanazok az aggodalmaink és a politikáink, bár mi nem mindig vagyunk sikeresek, például az Ecofinan sem. Anthony Kucs, aki a Public Affairs-nek az igazgatója, Gabriella Ramos, a Serpa részleg elnöke, és Sebastian Banz, aki az Európai Unió és az Eurozóna gazdasági ügyeinek képviselője, Szánó asszony, szeretném elismerni őt nagykövetként az EU-ba itt van, mindenki jól ismeri őt. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az LP e Ekkon szakbizottságában itt lehetünk. Én először vagyok itt, de szeretnénk erősíteni a párbeszédet, és a jövőben is szeretnénk folytatni ezt. Számunkra a parlamentekkel tartott kapcsolatok nagyon fontosak. Az EU 27-ekből 21 az OECD-nek is tagja. Tehát számunkra nagyon fontos az ezzel a parlamenttel ápolt kapcsolat intézményként, hiszen az OECD tagság nagyon nagyra tartott. És azért is, mert ez a parlament a jogalkotással és a norma lefektetéssel jogalkotóként nagyon fontos szerepet játszik. Az elmúlt négy évben megértük életünk legnagyobb gazdasági válságát, megintak a pénzügyi piacok, és munkahelyteremtési kihívásokkal találtuk szembe magunkat. Most helyre kellett állítanunk az intézmény legitimitást és a biz, velünk, belénk vetett bizalmat. Nyilvánvaló, hogy még nem ér teljesen véget a válság, és vannak még kihívások. Múlt héten kicsit eloszlott a köt, Görögországnak találtunk egy megoldást, ez pedig azt jelentett, hogy a piacok megnyugodtak, utána a központi bank a bankszektor számára 20 trillió eurónyi hitelt ítélt meg, a fiskális konszolidáció folyik a reformokkal egyetemes Spanyolországban, Olaszországban, és úgy látszik, hogy az amerikai gazdaság kezd fellendülni. Nyilvánvalóan az a paradox helyzet itt, hogy már három évvel ezelőtt váltuk ezt, és most következett be. Nyilvánvalóan nem minden rózsás még. Vannak még megoldandó kérdések, a bizalom még nem állt helyre, illetve nem ismerjük Európa pontos szerepét a globális kompetitív piacon. És még a pénzügyi, fiskális és gazdasági egyenlőtlenségeket fel kell számolnunk. A versenyképesség fokozása, a munkahelyteremtés természetesen nagyon fontos. A bizalom, hogy a szuverén adósság kérdését megoldjuk, nagyon fontos az ECOFIN is ezzel foglalkozik majd. Ezen kívül meg kell akadályoznunk azt, hogy a kockázatok tovább gyűrűzzenek. Én már mondtam, hogy meg kell építenünk azt a tűzfalat, ami a tűzfalak tűzfala, hogy olyan tűzvédelmet biztosítsunk, amely csökkenti azokat a kockázatokat, hogy egyáltalán szükség legyen erre a tűzfalra. Minél nagyobb és erősebb ez, természetesen, annál kisebb az esélye annak, hogy használnunk is kell a jövőben. Minél törékenyebbek ezek a biztonsági intézkedések, annál inkább próbálkoznak majd a piacok kihasználni ezt a helyzetet. A gazdasági növekedés és a munkahelyteremtésre fókuszálunk, de ugyanakkor a többi globális kihívást az elmúlt tíz évben a felemelkedő piacok megjelenését figyelembe kell venni. Egyre inkább délre és keletre tolódik a gazdasági központ. Ez körülbelül a GDP-nek az 50%-át jelenti, 36%-ról. És bár nyilvánvalóan a jövőkép összekapcsolódik ezekkel a régiókkal, azért figyelembe kell vennünk, hogy a trendek, vagyis közép és hosszú távon az EU számára körülbelül évente 1,5 százalék. USA 2 százalék, a felemelkedő országokban pedig ugyanez a százalék 8 vagy 9 százalék. Itt Indiáról és Kínáról beszélek. Ez azt jelenti, hogy a profitok és a tulajdonok áttevődnek azokba a régiókba. Ez körülbelül négyszer olyan gyorsan történik, mint az OECD tagországok növekedése. Ugyanakkor Ausztrália, Kanada és az USA, ők is versenyt jelentenek, és ők szívják el a legképzettebb bevándorlókat. Például Shanghai is lekörözi az Európai Uniót. Egyébként Shanghai vezeti a rangsort, és csak az Európai Uniós északi országok verik őket. Ugyanakkor az EU termelékenység és munkaerőpiac területén, valamint a beruházások területén is a hátulsó sorban kullog az OECD-ben. Japán, Korea is körülbelül ezen a szinten mozog. Vagyis ez azt jelenti, hogy itt az ideje, hogy felébredjünk. Cselekednünk kell, munkahelyeket kell teremtenünk. Ez egy igazi történelmi pillanat. Emlékeznek rá, hogy amikor a Sputnikot fellőtték, akkor Kennedy azt mondta, hogy majd az USA is tíz éven belül megteszi ezt. Most pedig itt van ez az esély, és nagyon komolyan kell ezt vennünk. Termelékenység, ezt mindenképpen növelni kell, különben nem lehetünk versenyképesek. Ezen kívül a szociális kihívások. Ezeket meg kell oldanunk, a reál jövedelmek, a minőség javítása. Az EU-ban 24 millió a munkanélküliek száma, ezen belül 20-50 százalékos a fiatal munkanélkülisége tagországtól függően. Nyilvánvaló, hogy a fiskális és monetáris politikának a játéktere most már beszűkült. Egyensúlyra, versenyképességre van szükség. Ehhez azonban strukturális reformokra, tevékenység, termelékenység fokozása és a szolgáltatási szektor megnyitására van szükség, a nyugdíj reformra, a flexibilitás fokozására, a szakképzettségre, az innováció és a vállalkozások bátorítására. A struktúrás reformok problémája az, hogy ezeket csak egységként lehet kezelni, egyes lépésenként nem igazán hoznak eredményt, csak csomagként. a pénzügyi szektort meg kell erősítenünk. A strukturális reformok nem csak azért szükségesek, hogy újraélesszük az EU-s gazdaságot, de azért is, hogy azokat a rugalmatlanságokat, amelyek a válságot okozták, eleve kiiktassuk és megakadályozzuk a jövőben az ilyenfajta válságokat. Ezért kell versenyképesnek maradnunk Európában az OECD nem csak szakértelmet ad, hanem a világ többi részére, szám, részére is inspiráció lehet. Olaszország, Spanyolország, a két legjobb példa, és minden Európai Uniós tagországot felhívunk, hogy nagyra törő reformokat valósítsanak meg minden szektorban. Hagy hívjam fel a figyelmüket egy olyan esetre, amely ez az egységes belső piac nagyon jó példa. Ez az egyik legfontosabb uniós tulajdon. De az 500 milliós potenciáját, különösen a szolgáltatási szektorban alig használják ki, az EU-s piacok szétaprózottak. Pedig három dologra szükség lenne. Először is a belső piaci előírásokat be kell tartani. Másodszorban. Európának koherensebb keretre van szüksége. Harmadsorban bizonyos területeken, például a határon átnyúló közbeszerzés és az okos struktúrák felépítésében nagyobb lépéseket kell tennünk. A dolgozó korú EU-s állampolgároknak csupán 3%-a él az anyaországán kívül. Globális szinten ez az arány 5%. Ez egy hatalmas paradoxon. A bevándorlás sokkal nagyobb kívülről, harmadik országokból, mint az EU-n belül a vándorlás. Megint ott van egy másik paradox helyzet. Nagyon sok olyan cég van, amely rekrutálni szeretne, de nem talál megfelelő embereket, néha kívülről hoznak, pedig közben sokkal munkát keresnek az EU-n belül. Úgyhogy valahogy nem egyeztetjük jól össze a kínálatot, keresletet. Bizonyos régiók van, ezért nagyon nagyra nő a munkanélküliség el kell ismernünk a bizonyítványokat, minősítéseket, át kell tudnunk helyeztetni a magányugdíjt, és ugyanakkor nem szabad engednünk, hogy agyelszívás történjen Európából, pedig ezt gyakran látjuk mostanában. Ugyanakkor magasan képzett munkaerőre van szükségünk, amelyek globálisan versenyképesek. mindig is ez volt az erősség az Európai Uniónak, hogy kívülről hoztunk meg tehetséges szakképzett munkaerőt, most pedig a saját szakképzett munkaerőnket is elvesztjük. Nyilvánvalóan ez negatívan hat a termelékenységre és a szakképzettségre. Összefoglalva, Nagyon fontos, hogy most fektessük le a jövőbeni növekedés, munkahelyteremtés elemeit. Új növekedési mm, formák, innováció, új skillek, zöld beruházások, ezekre szükség van az egyértelmű Európa számára. A strukturális akadályokat le kell rombolni. Azokban az országokban, ahol visszaesett a növekedés az Európa vezetése óta, különösen a védett szolgáltatási szektorokban hatékonyabbnak kellenek és végül hatékonyabban kell kihasználni a szakképzett munkáról kínálta lehetőségeket. Minden tudják, az idősödés kiemelt témaként kell, hogy szerepeljen gazdasági, költségvetési és szociális tényezőként is. Ez minden tagállamra érvényes. Hölgyeim és uraim, az alkotmány és az intézmények jövője nagyon fontos, a strukturális reformok, illetve a növekedés fellendítése. De a válság lehetőséget is jelent. Winston Churchill azt mondta, a pessimista mindig a nehézséget látja, az optimista pedig a lehetőséget. Így aztán sok sikert az Ekon szakbizottságnak, és hangsúlyoznám az OECD részéről fokozni szeretnénk az együttműködést az Európai Unióval és különösen ezzel a szakbizottsággal, hiszen egybe esik a mandátum a miénkkel, kérem jöjjenek el hozzánk, éljenek a lehetőséggel, azért vagyunk, hogy szolgáljuk a tagjainkat. És a legtöbb tagunk az önök tagja is. Bízzanak bennünk jobb politikák megvalósításában. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm. Thank you. Right. Why does the coffee always come at a difficult time? Um. Nos, igen, a, a kávé mindig nehéz pillanatokban érkezik, tehát ilyen az élet. Köszönöm szépen, főtitkár úr, és köszönöm szépen, hogy utalt az utolsó ülésünkre, amely egy informális ECOFIN ülés volt, és azt hiszem, hogy ott akkor is a válság megoldásról, a banktőkéről, illetve a tűzfalakról volt szó, erről vitáztunk, mint mindig, és azt hiszem, hogy még lehetőségünk nyílik majd erre a hét későbbi folyamán, hiszen próbáltunk ebbe az irányba ellépni. Nos, vannak, akik szót kértek, hogyha még van olyan képviselő, aki szeretne kérdést feltenni, akkor szóljon. Először is. Thank you very much, uh, indeed, Sharon. Pablo következik. Köszönöm szépen. Üdvözöljük eh, Önt itt, illetve köszönjük szépen a beszámolót, a jelenlegi gazdasági helyzetről szóló elemzést. Az Európai Bizottság, illetve az OECD forecastokat az kész, készített, illetve az IMF-től is kaptunk ilyen előrejelzést. vannak eltör, eltérések, mindig is voltak, de ezek egyre nagyobbak mostanában. Ön szerint mi ennek az oka? Hiszen ez nagy mértékben alása a bizalmat ezekben az előrejelzésekben, erre szeretnék rákérdezni. Nos, válaszképpen hadd mondjam el, hogy néha ez az egész attól függ, hogy mikor adjuk ki ezeket az előrejelzéseket. illetve mikor készítjük el az erre vonatkozó modelleket. A legnagyobb probléma számomra nem feltétlenül az, hogy különböznek ezek az előrejelzések, hanem a gazdasági és pénzügyi válság tükrében még mindig külön utakon járunk, külön dolgozunk, és azt hiszem, hogy a válság azért következett be, mert az EU, az OECD, a Világbank, az álló, a WTO és így tovább, a különböző szervezetek nem fogtak össze, nem dolgoztak közösen, mindenki a saját házatáján dolgozott, a saját mandátumát próbálta teljesíteni, és senki nem látta, hogy felé, felénk robog a vonat. Nos, hadd mondjam el, hogy az egyik dolog, amihez mindig is ragaszkodtunk, és ugye Angela Merkel-el évente találkozunk, illetve a G20-akkal is a konvergenciáról, az együttműködésről beszélünk, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy egyetértünk. És itt el kell mondanom, hogy ezt üdvözlöm, érdekesnek tartom, hasznosnak, Azért, mert tulajdonképpen rákényszeríti az embereket arra, hogy mondják el, miért vannak különbségek. Vannak feltételezések, vannak rövidtávú, hosszabb távú modellek, amelyeket használunk, aztán vannak projekciók, előrejelzések, vannak ö, szimulációk, és néha pedig magyarázatokat kapunk arról, hogy mi is történt a közelmúltban. Nem érzem úgy, hogy túlságosan nagyok lennének a különbségek, de hadd mondjak valamit, és ezzel fogom zárni a válaszomat. Az elmúlt pár hónapban az előrejelzések egyre rosszabbak, tehát mindig rosszabbat jeleznek elő, jeleznek. Tehát hétfőn elég alacsony az előrejelzés, pénteken ez még rosszabb. Hogyha három hónapos különbséget nézünk az AMF előrejelzés utolsó előrejelzés, illetve a másik szervezet legfrissebb előrejelzése között, akkor mindig a legutolsó lesz a legrosszabb. Önmagunkat kergetjük. És most pedig ugye egy kicsit az ellenkezőjét látjuk. Most az Egyesült Államokban kicsit rózsásabb a helyzet, tehát némi javulást látunk, azonban az alapok nem annyira egyértelműek, és ezért ismét nézzük a friss dolgokat, anélkül, hogy általánosítanánk. Nagyon óvatos lennék, óvatosságra intenék mindenkit, és nem szeretném kijelenteni, hogy legyőztük a válságot. Akkor, amikor 10%-os a munkanélküliség, és ez még mindig növekszik Európában, 20%-os a fiatalok munkanélkülisége, néhány országban ez 30 és 40%-ot is elér, akkor nem mondhatjuk, hogy a válságnak vége. Tehát, hogyha mindenki túlságosan optimista, és ebbe az irányba tekint, nos, én mindenkit óvatosságra intenék. Liam. Merci. Euh, Elisa. Köszönöm szépen, elnézést kérek kolléganőntől, akinek fel kellett volna tenni ezt a kérdést. A Sputnik pillanatról beszélt az európai növekedés szempontjából, aminek az 1,5%-os plafon lett volna a lehetőséged. ha ezt a növekedést, ezt az európai lehetőséget megvizsgáljuk, akkor gyakorlatilag nem érzékelhető a beruházás az iparba. Az emberi tőkébe való beruházás szintén nagyon gyenge a magánszektorban. A közférában pedig a megszorítási, a költségvetés megszorítási politikák érvényesülnek. A fogyasztás lenne a növekedés másik motorja, de a strukturális reformok azt a kockázatot hordozzák magukban, hogy a vásárlóerő is csökkenni fog, és ezért itt sem lehetnek komoly reményeink a tekintetben, hogy újból beindul a gazdaság. Ezért az a kérdésem önhöz, hogy vajon pragmatikus-e folytatni a költségvetési politika elutasítását Európában. Azt mondja, hogy nincs már manőverezési terünk. Mi rendkívül pragmatikusak vagyunk, szocialisták és demokraták. Szeretnénk a működő képes költségvetésre összpontosítani az erőinket, ezt szeretnénk elérni, és nem a kontraciklikus intézkedéseket támogatnánk, ami a közberuházásokat is ellennak is ellenhatna. Tehát a beruházásokra való költés lenne a jó irányba való elindulás, ami egy működőképes költségvetést le, feltételezne egy oldalról, másrésztről pedig lehetővé tenni a tagállamoknak, hogy valamilyen módon felkészüljenek a jövőre. Most az a kérdés, hogy miért mondja azt, hogy a beruházások a kamatlábakra érzéketlenné váltak. Én ezt nem így írnám le, hanem inkább a beruházási döntésekre vonatkozó döntéshozatal lett egy komolyabb folyamat, hiszen nagyobb a bizonytalanság, olyan magas lett a bizonytalanság szintje, és a bizalmatlanság szintje, annyira alacsony a bizalom szintje e válság során, hogy ez inkább az intézményekben, a politikai pártokban, politikai testületekben, parlamentekben, kormányokba vetett bizalom válsága legalább annyira, mint a gazdaságé, és ezért ennyire aggasztó a helyzet, ezért ennyire komoly. És ezért ennyire káros a hatása azért, mert a bizalom kérdésével nem foglalkoztunk. Hadd lépjek tovább közvetlenül a lényegi kérdésére. Ezek dolgok miatt, és azért, mert azt látjuk, hogy szigor és megszorítások lepik el az újságok főcím oldalait. Nem az a megoldás, hogy most a beruházást félretesszük, és vagy, vagy pedig az általános költségvetéstől külön vesszük. Mindent be kell tenni a költségvetésben, mert a finanszírozás forrásai ugyanazok, tudjuk, hogy a beruházások a jövőbeli növekedésnek a magja, de ugyanakkor, amíg ez be nem indul, addig finanszírozni kell, addig ki kell menni a piacokra, és közép vagy hosszú távon kell, hogy legyenek olyan eszközök, amelyek révén tudjuk finanszírozni. De hogyha megpróbáljuk becsukni a szemünket, és nem felismerni a valóságot, hogy a, a kormányok többet költenek, mint amit mondanak, és ez egy olyan robbanáshoz vezethet, amit mi építünk fel, amihez mi a saját döntéseink által jutunk, azáltal, hogy azt mondjuk, hogy na hát most akkor nem, nem ezt az oldalt akarjuk nézni, nem a beruházások oldalát. De eh, Huang úr, azt hiszem, hogy igenis legitim az, hogyha mégiscsak elkülönítjük ezeket az összegeket, és nagyon jól megmagyarázzuk, hogy miért, mert különböző típusú kiadásokat kell finanszírozni. És néha persze határesetek is vannak. Vannak olyan esetek, például az oktatásra költött pénz, az lehet eh, kutatásra, fejlesztésre, fordított a jövőbeli beruházás, vagy lehet egy folyamatos működtetésnek a finanszírozása. De azt nem mondhatjuk, hogy a beruházásra fordított pénzeket nem tesszük bele a költségvetésbe. Vagy azt mondja, hogy ez csak a hardware vonatkozik, az épületekre, a gépekre? Vagy mondjuk az egészségügyet nem teszem be a költségvetésbe, mert ez egy óriási beruházás. Hát ez a legnagyobb beruházás, az emberekről van szó magáról és rólam, és akkor azt mondom, hogy hát ezt félreteszem, és ezt nem számolom bele a deficitbe. Megtörténhet, hogy mondjuk az oktatásba vagy az egészségügybe szórt pénz a legnagyobb fekete lyuk minden, lyuk minden ország közfinanszírozásában. De hogyha azt mondom, hogy úgy döntök, hogy csak a víztisztító üzemekre vagy az útépítésekre költök, na jó, szóval szerintem az a lényeg, hogy mindent bele kell tenni, a jó költségvetési alakítási technikát, a jó kormányzás, minden legyen átlátható, ne próbáljunk el semmit elrejteni az adófizetőtől, mutassuk meg, hogy jól költjük el az ő pénzüket, biztosítsuk őket, hogy jók a prioritások, és hogy minden átlátható, hiszen ez egy oldalról azért, mert finanszírozni kell, más oldalról pedig, ha őszinte akarok lenni, itt most próbálhatjuk a saját definícióinkat kitalálni annak érdekében, hogy jobban érezzük magunkat. De hát, akik megpróbálták ezt a korábbiakban, és megtörtént, egyik napra a másikra rá kellett, hogy jönniük, hogy valami rémálom lett ennek az eredménye. Hogyha csak a hozamot nézzük, vagy az eredményeket, és ez alapján szelektálunk az a, az államháztartás által finanszírozott projektekben nagyon komoly nehézségekhez vezethet. Elnök, mindenki úgy tűnik, hogy éppen most ébred, és szeretne kérdéseket feltenni, úgyhogy most kettesével adom meg a szót Wolf Klintz és Philip Lambert, a következő kettő. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Örülök neki, hogy ellátogatott ide ma, és remélem, hogy ez egy rendszeres találkozó kezdete le, lesz majd. Ön az alapfogalmat már megnevezte. Ha, hall engem? Tehát megnevezte már, hogy mi a kulcs szó. Nevezetesen ez egy bizalmi válság. Nekem úgy tűnik, hogy ahogy a válságot megpróbáljuk legyőzni, nem hogy csökkentenénk a bizalmatlanságot, hanem néha növesztettük is, mert mindig olyan döntéseket hozunk, olyan javaslatokat teszünk, amelyek rövid időn belül érvényességüket vesztik. Ön beszélt a tűzfalról ma, hogy nagyra kell építenünk ahhoz, hogy komolyan vegyenek minket a piacok. Ez nem fog uh, sikerülni, van egy 500 milliárdos tűzfalunk volt, most pedig több trilliós tűzfalunk, tűzfalunk, ez se fog működni. Mindig későn reagálunk. Az egyetlen módszere annak, hogy visszanyerjük a bizalmat, az az, hogy őszintépek legyünk. Mondjuk azt, a költségvetést rendezni akarjuk, reformokat akarunk, új intézkedéseket, a növekedést akarjuk fokozni, de nem teszünk semmit. Ha azt látom, amikor még a tinta sem szárad meg bizonyos döntéseken, és mégis az ellenkezőjét csináljuk, akkor hát annak nem sok bizalom teremtő alapja van. Aztán ma megint azt hallottam, hogy pénzre van szükségünk a növekedéshez. Nem, szerintem lehet más módot is találni. A bürokráciát kell csökkentenünk. Az egységes belső piacot tényleg egységessé kell tennünk. Akkor nincs szükség pénzre, és ugyanakkor stimuláljuk a növekedést. Csak ha mindent úgy hagyunk, ahogy eddig van, akkor pénzre van szükség. Aztán utalt a Kína, USA, Kanada által jelentett fenyegetettségre. Egyetértek. Csak hogy korábban az üzleti életben aktív voltam, és mindig Japánt emlegettük, mint a nagy példát, és a nagy fenyegetettséget, hogyha nem vesszük fel a versenyt a japánokkal, akkor vesztünk. Ja, és különben akkor utána mégiscsak elég jól zárta a végeredményt Európa, akkor most nem kell más tennünk, csak mm, biztosítanunk kell, hogy haladunk előre. Köszönöm. Uh, thank you very much. Um, Köszönöm szépen. Nem tehet fel mindenki három perces kérdést. Filip. Yeah, bienvenido in uh, Bruselas. I'll, uh, I'll say my question in English. I must say that... Üdvözlöm itt Brüsszelben, angolul fogok beszélni, üdvözlöm valóban, és nagyon örülök annak, hogy eljött hozzunk, azért, mert az OECD, igen, itt ülök, tehát az OECD a kényelmetlen igazság szolgáltatója volt az elmúlt hónapokban. Például az egyenlőtlenség növekedésére vonatkozó jelentésre gondolok, vagy pedig az éghajlatváltozásra utaló jelentés, amely ugye múlt héten került napvilágra, tehát ezekre gondolok. Önök továbbra is banki szabályozást akarnak megvalósítani, konkrétan megemlíteném a tőkeáttételi plafonértékeket. Sputnik pillanatról beszélt Európa számára, nem csak a növekedés szempontjából, hanem Európa jövője szempontjából is. Ebből azt olvasom ki, hogy ön úgy érzi, Európa nem tesz eleget a bankszabályzás terén, a környezetvédelmi károsodás elleni harc terén, vagy az egyenlőtlenségek elleni harc terén. Túlságosan sokat beleolvasok ebbe az egy mondatba? Not. No, you're not. Nem, nem erről van szó. Úgy érzem, hogy nem tesznek eleget? Nem arról van szó, hogy nem történt elég előrelépés, már sok eredmény van, de nézzük ezeket a kérdéseket egyesével. Az egyenlőtlenség növekedik, már a válság előtt növekedett, megosztva állunk, divided we stand, ennek nevezzük, és az alcím ennek a jelentésnek, hogy miért egyre nagyobb az egyenlőtlenség. Nos, Európában a a legjobb országokban az, a, a bevétel szempontjából az alsó 10% és a legfelső 10% között mindegy hétszeres a különbség. Nagy ö, eltéréseket látunk máshol is, például Törökországban 14, Mexikóban 25, Brazíliában 50 százalék. A problémát a tendencia jelenti, hiszen az egyenlőtlenség egyre növekszik, és ez azt jelenti, hogy még Európában is egyre nagyobb eséllyel szegényedik el az ember, tehát még a minimumot sem tudja megvalósítani. Ami pedig a környezetvédelmet illeti, igaza van, most adtunk ki egy jelentést egy pár nappal ezelőtt, ennek a címe a tevékenység hiányának következményei. És a következtetések eléggé egyértelműek. A jelenlegi eszközök, jelenlegi standardok kiaknázása kevésbé lesz költséges az emberiség számára, mint a tétlenség. És mi történik az éghajlatváltozás terén? Ütköző pályára álltunk a természettel, azért, mert túllépjük a 450 ö, részecskét, Milliókat, milliókat adunk Görögországnak. Egyre magasabbra lövünk, és egyre mélyebbre fogunk zuhanni. Egyre nehezebb lesz visszatérni a megfelelő szintre, és egyre több időt fog ez igénybe venni. Ez azt jelenti, hogy a 2020-as mutatók kiüresednek, nem lesz jelentésük. Európa jól teljesített, ugye az ETS-t kialakította, és természetesen most erre, ehhez kell visszatérnünk, ami az egyenlőtlenséget illeti. Maradványpolitikaként kezeljük az egyenlőtlenségeket, ez pedig azt jelenti, hogy foglalkozunk a növekedéssel, a foglalkoztatással, stb. stb. és az egyenlőtlenség majd megoldódik. Nem, ezzel önmagában külön kell foglalkoznunk. Ami pedig a bankszabályzást illeti. Azt mondanám, hogy különösen ebben a témában, ugye beszéltünk a nemzeti szabályzóhatóságokról, a koordinációról, az európai bankok tőkésítéséről, ez még mindig egy függőben lévő folyamat. Június a határidőnk, de bonyolult lesz ez. Ami pedig a tőke áttételi plafonértéket illeti, Nos, ez egy kemény korlát, és azt szeretném, hogyha a kockázattal terhelt eszközökkel nem játszanánk tovább, hanem valóban megfelelő lépéseket tennénk. Tehát igen, igaza van. Nem, nem úgy fogalmaznék, hogy nem tettek eleget, hanem hogy még van lehetőség az előrelépésre, hiszen már így is kiváló a struktúra, én támogatom Európát, Megvizsgáltam a európai kötvények kibocsátásának lehetőségét 1968-ban, 40-45 évvel ezelőttről beszélek, akkor, amikor az euró még nem is körvonalazódott, és, és akkor Mexikóban, Eküben uh, adtunk ki kötvényeket, vagy ebben gondolkodtunk. Térjünk rá a kérdésre, a bizalmi válságra, a tűzfal. Nem, nem arra van szó, hogy ez elavult, hanem nem létezik, nem létezik, ez hiányzik. Egy évvel ezelőtt már létre kellett volna hoznunk, és még most sem létezik. Lehet, hogy a hétvégére megszületik, az nagyszerű lenne, de most még nyomát se látjuk. Hogy ez 500 milliárd lesz-e, Nos, nem tudjuk. 440 ö, fölött már kötelezettséget vállaltunk. És mit látunk? Új eszköz, kiegészíteni esetleg a régit, plusz az AMF-től kapott összegek. Nos, nem arról van szó, hogy na most egy trilliót, aztán holnap öt trilliót. Nem, nem. Nem erről van szó. Ez a, ez a lejárathoz kell, hogy kapcsolódjon, annak függvényében kell, hogy kialakuljon. Hogyha azt mondjuk a piacnak, segíteni fogok a gyermekeimnek, és hogyha a gyermekeimmel vacakol, akkor elveszem az ingét. Tehát ne spekuláljunk, mert akkor túlságosan nagy lesz a veszteségünk azért, mert a hozamok a végén zuhanni fognak. Nem, nézzük, mi történik nem használjuk ki az LKB lehetőségeit, finanszíroznak, finanszíroz az LKB, de nem használjuk ki a kötvénypiacon. Raúl újra utalt. Nos, találkoztam vele azután, miután itt volt, és hadd mondjam el, hogy ő volt a kiigazítás bajnoka. Azt mondta, hogy eredményeket fogok felmutatni, és aztán azt hallottam, hogy, hogy egy két, két és fél százalékkal, két és fél százalékkal nagyobb adóságot örököltem. És megvan a határidő. Az első évben egy kicsit nagyobb rugalmasságra van szükségem, mert ezt az egész különbséget nem tudom kigazítani az első évben. Nos, támogattam azt, amit, amit mondott akkor, amikor ez napvilágra került. Akik ebben részt vettek Spanyolországban, Nos, ezzel kapcsolatban az a meggyőződésem, hogy teljesen elkötelezett személyekről van szó. Kitartanak a célkitűzések mellett, és harcolni fognak. Ez pedig bizalmi kérdés. Nem csak arról van szó, hogy az EU az EU nyomja őket és fenyegeti őket, hanem arról, hogy átlátják, megértik, hogy a bizalommal játszanak. És végül, de nem utolsó sorban, tartottak Japántól. De a saját hibáik miatt nem teljesítettek jobban, nem azért, mert önök annyira jól teljesítettek. Kína Kína halad előre a saját útján, vannak belső, úgy, belső problémáik, belső ellentmondások, de ne, ne számítsunk az ő hibáikra, hanem a saját kihívásainknak próbáljunk eleget tenni, és akkor majd lesznek eredmények. Köszönöm. Uh, Kezdünk időzavarba kerülni, úgyhogy az összes fennmaradó kérdést meghallgatjuk. Tíz percünk van, és öt ember akar kérdezni azt javaslom, hogy mindenki egy percben tegye fel a kérdését, különben nem fogjuk tudni meghallgatni a választ. Uh, Gunnar Hockmark, Serpa, Pitkainen, Anni Podimata. Uh, thank you very much. Actually, I wanted... Köszönöm szépen. Én szerettem volna a kezdetben hogy túl bírálni önt, hogy túl udvarias és túl konstruktív, de aztán felfedte azokat a hibákat, amelyeket ön szerint Európa elkövetett, többet is szeretnék erről hallani, hogy milyen hibákat követtünk el, és mi az ítélete a trojka megközelítésével kapcsolatban a görög program felé, mely szerint meghatározták, hogy mi legyen Görögország útja a válságból kifelé. Mi erről a véleménye? Az intézmények fellépéséről a válságad. Szemper képviselő? maailmaa. Igen. Nos, a növekedés kérdéséről már esett szó, globális szinten is. Esett szó Indiáról és Kínáról, <clears throat> Nyilvánvaló, hogy ezek nagyon fontos események, és tartanunk kell a versenyt, de ők egy teljesen másfajta fejlődési fázisban vannak. Szerintem nehezebb velük összehasonlítani magunkkal, mint az USA-val. Ön pedig azt mondta, hogy még az USA is leköröz minket, egy százalékkal. Miért nagyobb a növekedési ráta az USA-ban, mint az EU-ban? Ezen kívül tudunk befolyásolni ilyen tényezőket, amik kihatnak erre, például demográfiai tényezőket? Köszönöm, az én kérdésem rövid, de lehet, hogy a válasz majd hosszú lesz. Érdekes lenne hallani a véleményét a két különböző doktrináról, amiről folyamatosan vitázunk itt. Az ösztönzés, konszolidáció vagy megszorítások kérdése. Hogyha megvizsgáljuk azt, hogy a válságmenedzsment hogyan fejlődött a válság kezelése. Mit mondan ezzel kapcsolatban? Milyen tapasztalatot vonhatunk le ebből? Az ösztönzés mennyire segít? Ezt abból a perspektívából szeretném tudni, hogy az én véleményem persze az, hogy rengeteg ösztönző van önmagában az, hogy deficit van, ez ösztönöz, és véleményem szerint ez eddig nem nagyon járt sikerrel ez a módszer. De és most Szerfa képviselő. Köszönöm, nagyon röviden szeretném a kockázati tőkével kapcsolatban meghallgatni a véleményét. Európában a reálgazdaságban nem történik nagyon sok beruházás, különösen az innováció és a zöld növekedés területén. És ez komoly gazdasági problémát jelent Európában. Mit javasol nekünk? Mit tegyünk? és Eni következik. Köszönöm szépen. Több kolléga felvetett a növekedéssel kapcsolatos kérdéseket, és a bevezető beszéde is hangsúlyozta azt, hogy a növekedés előmozdítását, a munkahelyteremtést kell céloznunk. És ön is felvetette a bizalom problémáját. Összpontosított a piacokba vetett bizalomra is, bár ugyanennyire fontos az a bizalom, amit az állampolgárok éreznek. Mit tudunk konkrétan tenni annak érdekében, hogy, elő, hogy előmozdítsuk a növekedést és a munkahelyteremtést? A prociklikus politikákról már elhangzott egy kérdés. Aztán a Például Görögországban, ahol a költségvetés végrehajtási problémák is vannak. A három negatív probléma folyamatos recesszió, folyamatos munkahelyvesztés, és még egy probléma a strukturális reformokra persze érdemes költeni, de nagyon sok időbe telik a válnak. Hogyan lehet közben megtartani a társadalom bizalmát, hogy olyan helyzetet teremtsünk, hogy sikerre járhassanak ezek a politikák? Köszönöm szépen! A trojka megközelítésével kapcsolatban az a véleményem, hogy ez a megközelítés kezdetben úgy tűnt, hogy nos, hát a szokásos problémával kell, a deficit problémával kell megbírkoznunk. Persze a deficit mérete nagyon nagy volt. Ezt én egy becslési hibának tekintem, mert 5 helyett 15%-ról volt szó, és 15-ről néhányra, 4-re, 3-ra lemenni az több évbe telik, és közben rengeteg GDP-t kell termelni. A kamatlábak magasabbak voltak, büntető kamatlábak voltak, és volt egy olyan sokkal rövidebb programot hoztak létre, és aztán a magánszektor belépé, részvételével is elszámolták magukat, és két teljes évet vesztegettünk el. Az elején kellett volna mondani, hogy ez nem fenntartható, és akkor még csak 300 300 milliárd volt a államadóság. Most sikerült ezt leküzdeni némileg egy év, másfél év készpénz kifizetés után százszázalékos hitel kamat mellett sikerült rájönni, hogy ez nem fenntartható. Szerintem ez az eredendő bűn. És ha megengedi, elnök azt mondja, a r vel kezdődő szót, a restruktúrálást nem ejthettük ki az ECOFIN-ban, mert felelőtlennek tekintették azt, aki ezt kimondta, és mondom még egyszer, felelőtlennek. Mint Szent Péter háromszor mondtam ezt ki, és ezért felelőtlennek tartottak, mert restruktúrálást akartam kérni. Azt mondták, hogy hát mert mi Mexikóból vagyok, és mi ezt a szerkezet átalakítást megcsináltuk Latin Amerikában, de miután ez megtörtént, nem is kellett visszatekintenünk. a szép növekedés van. Miért? Azért, mert hogy hát, hogyha az eurót használja valaki, akkor, akkor nem ö, tévedhet, akkor nem tud túl sokat felvenni, akkor nem teheti meg ezt, nem teheti meg azt, és most ezért vagyunk ebben a helyzetben. És ezt önök tették lehetővé, hogy ide jussunk. A drachmával és az euróval ugyanazt, vagy a Deutschmarkkal ugyanazt meg lehetett volna csinálni, hogyha valaki túl sokat vesz fel, költséget, vagy hitelt, akkor nem tudja visszafizetni. Ezt a kezdetektől fogva látni kellett volna. Egy éven keresztül egy euróért 100 centes kamattal fizettük a hitelezőket. Tehát a trojka most teljes mértékben megváltoztatta a megközelítését. Gratulálok ehhez, jobb később, mint soha. De elvesztegettünk egy lehetőséget? Azt mondjam, hadd mondjam el azt, hogy a költség annak a költsége, hogy azt mondjuk, hogy átadán nem, nem, általak szájkezet átalakításra nem lehet sort keríteni, az a bizonytalanság, a, a tőzsdepiacok, az árutőzsdék, stb. bizalmatlansága tekintetében az adósághoz képest még ha 50-70 százalékos problémát hozzáten ahol el tudjuk, izolálni tudjuk ezt a helyzetet, és akkor majd elfelejthetjük a költségeit. Nem, hát körülbelül tizedével került volna, mint így. De miért? Azért, mert hát nem, nem, hát nem szabad hozzányúlni. Szerintem ez volt az eredendő bűn. Úgyhogy ez nagyon rossz. De hát már megtörtént, remélhetőleg most már tanultunk belőle, és most már lehetünk realisták. Remélem, hogy nincs szükségünk arra, hogy még egyszer valami ilyesmit átéljünk. Tanulnunk kell a hibákból. India és Kína és a fejlődésük, hogy az ő fejlődésük nem annyira fontos, mert más milyenek. Nem, hát itt a probléma az, hogy már ők az egyetlen motor. Az USA motorja szépen kifulladt valahol, a műhelyben van, az európai szintén javítják, a jav, japán motor is szervizben van, ők viszik tovább. Egyedül a gazdaságot 8-11 százalékkal, 7 százalékkal nőnek, Nekem biztonságosabb, hogyha 7-8%-kal növekszik Kína, mint 11-el, mert fenntarthatóbb más oldalról. Az általános növekedésnek lesz hatása, persze, hogy lesz, már van is, ez elkerülhetetlen. Ez számtan. De ugyanakkor, hogyha ezek exportáló országok, hova fognak exportálni? Ki fogja megvásárolni? A termékeiket maguk nem, az USA nem, Japán se. Akkor hogyan várhatjuk Kínától és Indiától azt, hogy növekedjenek csak úgy maguktól? A saját belső igény kielégítésére? Persze ez javul, de azért ott még nem tartanak. A tény az, hogy a kereskedelem gyakorlatilag befagyott. A kereskedelem nem csak megállt a növekedésben, hanem nagyon komoly problémákkal küzd. Ez nem csak a problémának a manifestációja, hanem az oka is, hiszen az összes nagy exportáló nemzetre is kihatással van. Hökmark úr és a doktrinái. Növekedés vagy megszorítások. Stimulus vagy nem. Az ösztönzés volt a megfelelő válasz a megfelelő időben. Ez akkor meg is történt. Jelentős pénzügyi válság volt, a gazdaság megbénult a világban, amikor a pénzügyi válság, mint az ebola elterjedt? És mi történt? Mindent, ami megmaradt a költségvetésünkben, felhasználtuk arra, hogy kivásároljuk munkat a recesszióból, és ez a jó döntés volt. Ezt támogatom, hogy akkor ez volt a jó döntés, mindazonáltal. Olyan országok tették ezt, amelyeknek már 6%-os volt a deficitje ekkor is, és olyan országok, mint Spanyolország, pluszba voltak, vagy Németország, amely ki egyensúlyozott költségvetéssel rendelkezett. Spanyolország, Németország, Kanada rendelkezett egy kis töblete, azok, akik már is deficitben voltak, azok már nem voltak ennyire elengedve, és mégis elkezdtek sokkal többet költeni. Most más helyzetben vagyunk tehát ennek következtében. Most az opció egy keverék hogy legyen és itt nem dikotómiáról beszélek, tehát nem szabad ennyire leegyszerűsíteni. A kérdés most a megfelelő elegy az adóügyi konszolidáció mellett és az olyan növekedési elemek között, amelyek beleférnek még egy szűkös költségvetésbe is. Innováció, oktatás, zöld növekedés. Ezek azok a dolgok, amelyek működésben tartják majd a dolgokat. Hökmárk úr, tudja, mit mondunk? Azt mondjuk, hogy azért, mert nincs a költségvetésben és a monetáris politikában mozgásterünk az a kamatok nullához közelítenek, akkor strukturális, szociális és zöld területekre összpontosítsanak. Mit az OECD-ben azt mondjuk, hogy a struktúrára, azaz az versenyre, az oktatásra, az innovációra, kutatásfejlesztésre, egyes, egyetemekre, ezekre összpontosítsanak, e, aztán a szociális ügyekre. Még mindig 24 millió, sokkal több millió ember áldozata a válságnak. Velük is foglalkozni kell. És legyenek zöldek. Miért? Mert hogyha a generációs perspektívákat nézzük, akkor ez az egyetlen előrevezető út. A kockázati tőke és azt mondja, mit tegyünk azért, hogy vonzuk a beruházókat. Van itt egy publikációnk, amelyeket néhány héttel ezelőtt adtunk ki, szeretném megkérni, hogy olvassa el. A... Elnézést, akiknek ez kényes. A szolgáltatás és mezőgazdaság területén a versenyt növelni kell, javítani kell a munkaerőpiac működését, a mobilitást javítani az Európai Unión belül, a munkaerőpiacon, és egységes piac, az egységes piac, és még egyszer mondom, az egységes piac a kivezető út, hogyha ezeket megcsinálják, akkor és ezt már mondogatjuk 2007, 2009, 11 óta, és azt hiszem, hogy jövőre ugyanezt fogjuk mondani. Remélem nem. De hát ezt ismételgetjük. Ez fog kimozdítani minket ez fogja rábírni az embereket arra, hogy érdekeltek legyenek abban, hogy beruházzanak Európába más dolgok mellett, de főleg ez. Holnap be, kiadunk itt Brüsszelben, amit még egyébként nyomtattunk jelen pillanatban, egy európai és egy eurozónás gazdasági felmérést. Meghívom önöket erre a könyvemutatóra holnap, hogy a legfrissebb számításainkat ebből meg tudják ismerni. Néhányat már említettem is. Az állampolgári bizalom azokban az országokban, ahol a fiskális megszorításokat alkalmazták, nem, nem hiszem, hogy csak a megszorítások miatt elfelejthetik a növekedést. De legyünk realisták, Bizonyos országoknak lejárt az ideje két évvel ezelőtt. Néhány ország rájött, néhány nem. És nem is kezdtek megspórolni semmit két évvel ezelőtt, azt mondták, hogy mi immunisak vagyunk. Eltett még egy év, aztán még másfél év, és utána kezdték a megszorítást. Most pedig nagyon erényesen viselkednek, de már két éves késéssel. Ennek a költsége most már sokkal nagyobb. Hogy belépjen az ember a megszorítások klubjába, ennek a belépti díja megnőtt. Ahhoz, hogy egy sokkal keményebb piacon érvényesüljenek, sokkal fájdalmasabb, nehezebb változtatásokra van szükség, mint lett volna egy-két évvel ezelőtt. A mai megszorítások felével elhallgattathatták volna a piacot két évvel ezelőtt. De mivel nem figyeltek a piacra, <clears throat> tulajdonképpen az a probléma, nincs egy olyan valaki, akit úgy hívnak, hogy Mr. Market, úgyhogy amikor erre utal az ember, akkor akkor lehet bizalmat teremteni, hogyha többet ad az ember, mint amit a piac elvár. 50-50-nak adjon, 70-et, 70-70-nak adjon, 100-at. De Miért van az, hogy olyan eltérőek az eredmények az egyes országokban? Nézzük az Egyesült Királyságot. Azt mondták, lejárt az időm, úgyhogy abba fogom hagyni, de az Egyesült Királyság programja miért volt bizalmat keltő? Bár tudom, most már nem annyira, de azért, mert hatalmas, nagyra törő programmal kezdtek, és be is tartották más országokban, ahol problémák vannak, kis lépéseket tettek, amelyeket a körülmények kierőszakoltak belőlük, de ettől nem váltak szavahihetővé. Nem tettek le az asztalra valami ütőset. A százat úgy osztották el, hogy ma adok 17-et, majd később többet. Azt mondta, jó, akkor adok 23-at, mert erre is azt mondta a piac, nem és közben nőttek a költségek. És látszik a két külön megközelítés. Nem akarok külön Németországról beszélni, csodálatos példa, de én két másik országról beszélek, az olyan országokról, ahol a költségvetés nyomás nagy, de a piac jól reagált, és a másik oldalon, ahol kis reagáltak, és a piac nem vette be a válaszreakciókat, mert elaprózták a lépéseket. Ez nagyon <laughs> nehéz dolog, hogyha az ember így elaprózza magát. Like every time, you know, it's very painful, very difficult, and, uh, you know, it's a, a strategic... És ez egy stratégiai megkülönböztetés. Úgyhogy azt mondjam, most azt mondanám, hogy köszöntem a lehetőséget, köszönöm. thank you very much and, and uh... Köszönöm szépen. És nagyon örülök annak, hogy egy oldalon állunk az Ecofinen. Most el kell búcsúznunk, és jön a következő napi rendi pontunk, vagy a kettő is jön. Jean-Paul Gozes és Elisa Ferreira jelentése az, elővet, az előzetes költségvetési tervekről. Jean-Paul, készen állsz? Madame Président, je m'exprime en estonien. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az észtemet fogom elővenni ma. Tehát elővetítettem, hogy észtül fogok beszélni, hogy egy kicsit variáljam itt a francia felszállásokat, folytatódik a harc tehát. Akkor tehát lépjünk tovább a következő menüpontokra, a negyedik és az ötödik. Köszönet eh, Elizának, az árnyékjelentéstevőknek és mindenkinek, hogy eh, segítettek és előre is köszönöm azoknak, akik fel fognak szólalni a két jelentéssel kapcsolatban. Először is azon rendelettel kapcsolatban, ami pénzügyi tatványításuk tekintetében nehézséggel küzdő tagállamokról szól. A megerősített felügyeleti eljárásról, ami az ő esetükben alkalmazható, akkor, hogyha vagy nehézségekkel küzdenek, vagy várható, hogy azzal fognak küzdeni. Az ECOFIN már állást foglalt ezzel az ügyel kapcsolatban, már nagyjából egy hónappal ezelőtt. A vita a parlamentben folytatódott, nem annyira egyszerű a dolog. Kollégáink már is számos módosító indítványt nyújtottak be, minimum 200-at a felelősségről szóló szöveggel kapcsolatban. Mely pontok okozzák a legtöbb problémát? illetve melyek azok, amelyekről érdemes vitázni. A bizottság szövegében a bizottság egyedül dönt, soha nem beszél a tanácsról, akkor, amikor az első intézkedés a felügyelet alá helyezés tekintetében megtörténik. Volt itt egy nagy probléma, a tanács ugyanis szeretné megold, megosztani ezt a felelősséget. Egy, az ő állásfoglalásukat elutasították azonban. Én egyetértek az Európai Bizottsággal, akár milyen is legyen a beavatkozás szintje, hiszen hogyha a tanács belép, akkor az megakadályozza az Európai Bizottság függetlenségét, hogy felléphessen. Persze a, ez a döntéshozatal fékje lehet, ez az ő fellépésük, de nagyon és így is informálisan az a tagállamok fognak nyomást gyakorolni az Európai Bizottságra, de ez még mindig jobb, mint hogyha megakadályoznák őt a lépés meghozatalában. Vagy egy fordított egyszerű többség, vagy egy minősített többség kell, hogy legyen a tanácsban, hogy megakadályozzák az Európai Bizottság határozatát. Véleményem szerint az egyszerű többség elégséges kellene, hogy legyen, de hogyha a hatos csomaggal harmóniában akarunk eljárni, akkor el tudom fogadni a minősített többséget is. Idő a híres kormányközi szerződéssel egy időben kell erről dönteni, és úgy tűnik számomra, hogy legalábbis az én jelentésemben ennek a, az alapjául szolgáló szövegbe a kormányközi szerződésre vonatkozó utalásokat be lehetne emelni, mégpedig másodlagos jogszabályok formájában. azon ügyeket, amelyeket a tagáll, amelyből a, kapcsolatban a tagállamok nem tudtak még megállapodni, e második jogszabály szövegében lehetne rendezni. Az egyetlen java, eredeti javaslat az egy olyan felügyeleti rendszer felállítása volt, amely egyébként nagyon határozott felügyeletet jelent, de emellett a nehézségekkel küzdő állam jogi védelmének a rendszerét is fel akarták állítani. Erre az Európai Bizottság több intézkedés javasolt arra az esetre, hogyha az intézkedések az kívánt hatékonysággal nem bírnának. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az, aki a projektet ellenzi, az lehetővé tenni a tagállam számára, hogy feltegye a kezeit, és minden felelősséget feladjon azáltal, hogy egy ilyen rendkívüli megerősített felügyelet alá helyezi magát. Azok az intézkedések, amelyek a korábbiakban nem bizonyultak elégségesnek, és amelyek ellenére a fizetésképtelenséghez közeli állapotba jutott az állam, hogyha ez a helyzet megtörténik, akkor kell, hogy sor kerüljön egy megerősített felügyeleti eljárásra. Bizonyos országok esetében ezt bizony ö, valószínűsíthetjük, hogy meg fog valósulni. A jogi védelmi rendszernek az a következménye lenne, hogy az a közvetlen nyomástól egy kicsit megóvná azt az országot, az EC, LKB, e az IMF és a, az Európai Bizottsággal szemben az nagyon híres USA beli 17. fejezet, amely ott a vállalatokra vonatkozik, de itt átvették államok esetére is. Ez egy kizárási vagy kivételt lehetővé tesző, tevő klauzulát tartalmaz, amely lehetővé teszi azt is, hogy befagyasszák ezen államnak a minősítését. Ez egy ideiglenes védelmet jelentene tehát ezen ország számára. Ezek a javaslatok mit tartalmaznak? Az első javaslat az, hogy az állam és kormányfők szavát ezzel nem tesszük hitelessé a Görögország esetében, de most hallottuk itt az OECD vezetőjét, aki nagyon érdekes dolgokat mondott ezzel hang, ha, ha, kapcsolatban, hogyha valami egyszer megtörtént, abból érdemes levonni a következtetéseket, ahelyett, hogy hagynánk, hogy még többször megtörténjen. Tehát nem a kórház építésével ö, idézzük elő a betegséget, hanem pont fordítva kell eljárni, a betegek számára kell építenünk kórházat. A második érv, hogyha e- ezzel az állam kölcsönvételét szétziláljuk. Mert így nem tudja rendszeresen fizetni a, a hiteleit. Nem, ez is egy helytelen állítás. Éppen egy kicsit távolabbi határidővel, de a fizetés képesség fenntartásával éppen a hiteltörlesztést tesszük lehetővé. Hogyha egy, másfél-két évvel ezelőtt meghoztunk volna bizonyos döntéseket, akkor most nem lennénk olyan problémák előtt, mint most, nem ennyibe kerülne az ország megmentése, mint most. Ezért most egy olyan célt állítottunk fel, hogy az ilyen bizonytalanságokat a jövőben el tudjuk kerülni és nem akarjuk a piacokat itt teljesen megrémiszteni, nem ez a cél. De hogyha a piaci szereplőkkel beszélünk, akkor azt vesszük észre, hogy mit is szeretnének azt, hogy persze kellemes legyen a helyzet, de azt, hogy legalább előre látható és konstans legyen. És az imént hallottuk a főtitkár úr beszédét, higgyük el, hogy hisztük el, hogy a ö, a piacoknak nem lett volna jobb, hogyha az egy és másfél évvel ezelőtti helyzetben hiteleznek, mint hogy ebbe a szózba kerülünk, amiben most vagyunk? Nem mondhatjuk azt biztosan, hogy soha az eurózóna más országa nem kerülhet nehéz helyzetbe, hiszen ott van Spanyolország, Portugália, Olaszország és mások. Másodszorban világos jogi keretre van szükség, amit érdemes mindannyiunknak végig gondolnia, ez kell, hogy legyen legalábbis az egyik megoldás. Kell, hogy legyen egy fontos program, mégpedig az, hogy a védelmi rendszer, illetve az állam demokratikus működése közötti egyensúly megmaradjon. Hiszen világos az, hogy nem lehet teljes mértékben egy jogi képviselő vagy egy igazgató hatásköre alá tenni egy országot, hogy az rendelkezzen ott mindenről. Nem, egy elfogadható rendszert kell találni, ami lehetővé teszi azt, hogy egy oldalról a javasolt gazdasági kitárgyalt intézkedéseket végrehajtsák, amit az állam legitim hatóságai, illetve a megmentésében résztvevő felek kitárgyaltak, tehát hogy ennek a végrehajtása megvalósuljon, ezt biztosítani kell, és erre egy pragmatikus megoldást kell találni. Nos, hát ezeket az elemeket kellett volna felvetni. Köszönetet mondok a kollégáknak, akik módosítókat javasoltak. Már egy elsődleges munkát át, elvégeztem ezzel kapcsolatban kompromisszum, javaslatokat felvetettem az árnyékjelentéstevőknek, ezt a munkát természetesen még folytathatjuk. Azt gondolom részemről, hogy fel kell gyorsítani a folyamatot. Másoldalról hangsúlyozom ismét azt, hogy az ECOFIN már egy bizonyos idővel ezelőtt megállapodott, és hogyha mi azt szeretnénk, hogy bizonyos gondolatok tekintetében sikerüljön előre mozdulni, és ne akadályozzuk meg ezt a munkát, akkor nem szabad több időt vesztegetni, hiszen ha ezt tesszük, akkor a tárgyaló erőnk fog az erejéből veszíteni és nagyon fontos, hogy a realitáshoz a lehető legközelebb álljunk, amikor gondolkozunk erről az ügyről. Köszönöm, Elisa. Eu gostaria por, de começar por cumprimentar. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hogy kezdem azzal, hogy Gozes úrnak gratulálok. Szeretnék ahhoz is gratulálni, hogy milyen a megközelítése nagyon szívesen működik együtt, és tárgyal az érintett felekkel. És nagyon jól együttműködött az árnyék jelentéstevőkkel. Ahogy Gozesz úr is mondta, ezt a jogalkotási szöveget nagyon figyelmesen kell megvizsgálnunk. Hiszen most már nyilvánvaló, <clears throat> hogy nem csak a megvalósítása vezethet ahhoz, hogy egy országot úgy soroljanak be, hogy esetleg eh, junk besorolást kapjon, hanem azt is eredményezheti, hogy bizonyos országok, amelyek az eurozónához tartoznak, esetleg kötelesek lesznek segítséget kérni, és így olyan helyzetet hoznánk létre, mint amilyen helyzetben most Görögország, Portugália és Írország találja magát. Ez egy igen összetett jogalkotási szöveg. Nagyon figyelmesen kell tanulmányoznunk. Amikor az általam beadott módosítókról esik szó, annyit tudok mondani, hogy az volt a célom, hogy egy kapcsolatot teremtsünk az egész folyamat és a következményei között, illetve a között, hogy most milyen eszközökkel rendelkezünk. Ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hiszen ez egy nagyon komoly jogalkotási folyamat. Amit én javaslok a 104-es módosítómban, az az, hogy fokozatosan vezessük be a megerősített, monitorozott övezetbe való beléptetését egy országnak. Ez pedig egy mély elemzéstől tegyük függővé, és a gazdasági kockázati tényezőktől. Amikor ez történik, akkor az én javaslatom az, hogy kapcsoljuk össze ezt a mechanizmust, és azt a mechanizmust, amelyet már a hatós csomagban, a six-packben elfogadtunk. Ne kerüljenek az országok olyan helyzetbe, hogy majdnem fizetésképtelenek, és akkor már rákényszerülnek, hogy bizonyos szabályokat kövessenek. Inkább fogadják el, hogy ezek iránymutató elvek. és így valósíthatjuk meg a megerősített előzetes monitorozást. A 104-es módosító indítvány azt is javasolja, hogy kétféle megközelítést alkalmazzunk. <clears throat> Először is nagyon sok információt szerezünk az érintett tagállamról. Ez egyfajta egyfajta lazább monitorozást eredményezne, és aztán készülne el egy mély elemzés. Aztán ott van azoknak az országoknak az esete, akik segítséget kértek. Akkor a monitoringnak mélyebnek kell lennie és alaposabbnak. Én a 120-as 126-os, 131-134-es módosítókat is azért adtam be, hogy ezt a kapcsolatot megvalósítsuk a hatos csomag és e között a szöveg között. Az ajánlásokat, amikor egy tagállamnak megtesszük, akkor ne kényszerítsük az országot annak, hogy tíz különféle forrás elvárásainak feleljen meg, legyen egy összefüggő, konzisztens szabályrendszer. Azt kérjük a tagállamoktól, akiket alávetünk ennek az előzetes, alaposabb monitoringnak, hogy koherens szabályrendszert kelljen betartaniuk. A stabilitás és növekedési egyezmény, a nemzeti reformprogramok, mind-mind ezek legyenek összeegyeztethetők. hiszen az érintett tagállamoknak az ajánlásokat ebben a szellemben kell megtennünk. Ezen kívül van egy nagyon fontos elem, ez pedig nem más, mint az, hogy mit kezdjünk egy olyan országgal, amelyik olyan helyzetbe kerülhet, hogy segít kell kérnie az Európai Uniótól, mert a többi tagállam ezt kikényszeríti. De ez nem lehet kötelező érvényű. Nincsen olyan pénzügyi stabilitási mechanizmus, vagy olyan segítségnyújtási mechanizmus, bármely forrásból, amely ilyen kötelező érvényű lenne. Ezért mondtam, a 144-es módosítomban, hogyha egy országra nyomást gyakorlunk, akkor a jelenleg létező mechanizmusokból adjunk segélyt az adott tagországnak, különben kitesztük a piac volatilitásának. Ezért aztán az a tény, hogy Gozesz úr lemondott arról, hogy pontosan ugyanezt a szövegezést vegye be a szövegébe, mint a kormányközi megegyezés szövege, az nem segíti elő, hogy kiegyensúlyozott legyen a végleges szöveg. Én remélem, hogy a 11-es fejezetnek az ötletét is elfogadja majd Gozesz úr, és Továbbra is azt remélem, hogy figyelembe véve, hogy milyen tárgyalásokat folytattunk, egy kiegyensúlyozott javaslatot tudunk elfogadni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Egy óránk maradt, és még sokat kell tennünk. Karl. Köszönöm szépen, Sharon. Az Alde részéről néhány megjegyzésem lenne. Először is köszönetet szeretnék mondani az előadónak. Nagyon konstruktív munkát végzett. A fő célkitűzésünk a monitoringnak az erősítése, mielőtt túl késő lenne. Enne, ebben a szellemben nyújtottunk be módosítókat. A legtöbbet én saját magam nyújtottam be a frakció nevében. Egy kérdés, ami felmerült, hogy eh, hogyan éljük meg az egyes tagországoknak a hozzáállását, ezt a hatos csomaggal kapcsolatban is már megvitattuk, ahol a horse tradingnek, az ajtók mögötti csereperének a kérdését is megvitattuk. És mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a helyes döntéseket hozzuk. Az első döntés hogy egy országot alávetünk-e a megerősített monitoringnak. A bizottság kezdeményezheti ezt önmaga, ezért aztán nagyon fontos, hogy még a tanács sem ellenezte ezt az eljárást. Elisa azt mondta, hogy a hatos csomagban van erre egy utalás hogy a bizottság hogyan monitorizhatja azt, hogy mielőtt lép, mi történik az érintett tagországban. De soha nem kaptunk arra pontos definíciót, hogy mit jelent ez a mély elemzés az adott országról. De nyilvánvaló, hogy a bizottság csak megalapozott esetekben indítja el ezt a megerősített monitoringot. Tehát ezzel kapcsolatban nincs csak ellenvetés. Tettünk egy javaslatot, hogy a monitoringot úgy erősíthetjük, hogy a bizottságnak kötelező döntenie. Tehát shall take, és nem may take az eredeti szövegben, tehát nem csak megengedő lesz. Aztán a hatos cikk hármas pontjának kettes alpontjában is módosításokat eszközöltünk, hogy mi történjen az olyan tagállamokkal, amelyek a makroökonomiai megszorításokat nem alkalmazzák. A 11-es fejezet pont. Azt hiszem a legtöbben értik, hogy ez átgondolt. Csak a kérdés az, hogy biztos-e, hogy itt most van az ideje annak, hogy ezt alkalmazzuk. Én ennek egyetlen okát látom, hogy azok az országok, ahol nagyobb piaci nyomás, például Dél-Európában, azért mennének tökre, tönkre, mert a piacok már nem bíznak bennük. Ezért hoznánk létre ezt a mechanizmus, csak hogy ez az üzenet aggasztja nem csak a frakciómat, hanem másokat is. Nagy fenntartásaink vannak ezzel kapcsolatban, bár hosszú távon belátjuk, hogy erre szükség lehet. Ideje ezzel a kérdéssel foglalkozni. Aztán a fiskális egyezménynek a beillesztése. Ebben még megegyezhetünk, hogy az EU-s politikák hogy lehetnek koherensek, a strukturális deficitet illetően már a múltkor mondtam, szerintem ne engedjük meg a 0,5%-os deficitet, de tudom, hogy mások nem fogadják el ezt az álláspontot. És végül, ha megengedi, mivel nincs itt a koordinátor, lenne még négy kiegészítésem. Szilvi azt gondolja, hogy koherensnek kellene lennünk, tartsuk be, amelyet a six-packben, a hatos csomagban elfogadtunk, de ezt Elisa Ferreira is hangsúlyozta. Erre azért van szükség, hogy az eljárás konzekvens legyen. Aztán nincs szükségünk új radikális mechanizmusokra. Ezek félreértéshez vezethetnek, és összeomlaszthatják a pénzügyi piacokat. Az ALDE frakció úgy gondolja, hogy a Redemption Fundot meg kell említenünk a szövegben. Véleményünk szerint így kezelhetjük legjobban a válságot. De még erről Ezt mindenképpen figyelembe kell venni, mert még mindig válság van a reál gazdaság fejlődés ellenére. Szilvi úgy gondolja, hogy a bevételi elnézést rosszul olvasom, ez egy finnek egész nehezen értelmez. Nem, ez, ez, ez az adót nem fizetőknek a kérdése. Azt szerette volna, hogy mit tehetünk ez ügyben és természetesen ezt figyelembe kell vennünk. Ennyit szerettem volna mondani, és a koordinátor részéről is ennyi szél. Köszönöm. Thank you, uh, uh Mrs. Uh, President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy támogatom a megerősített gazdasági kormányzást az eurozónán belül, és konstruktív szellemiségben módosítókat nyújtottam be mind a GOZESZ jelentéshez, mind pedig a Ferrari jelentéshez. Most pedig ezt szeretném röviden vázolni. A GOZESZ jelentés kapcsán már megemlítettem, az előző eszmecsere során itt az Ekonban, hogy nagyon sok javaslatot támogatni tudunk, és nagy öröm számomra, hogy ez ugyanígy maradt a kompromisszumos módosító tervezeteknél, tervezett módosítóknál is. A 118-as módosító esetében hangsúlyoznám, hogy a beszámoltatási kötelezettség duplázását, megkettőzését szeretnénk elkerülni a makrogazdasági kiigazítási program keretében. A pénzügyileg nehéz helyzetbe került országokat egy csődeljárási jogi védelem alá lehetne helyezni, és erre vonatkoznak módosító javaslataim, hogyha egy tagállam a költségvetési szuverenitását nem akarja feladni, akkor kiléphet az eurozónából, tehát ezzel a lehetőséggel is eh, rendelkeznie kell, és ilyenkor a bizottságnak gyakorlati lépésekkel kell segíteni ezt az országot, hogy minél könnyebben és zöggenőmentesebben kiléphessen az eurozónából. Most pedig a Ferreira jelentésről. A 65-ös, illetve a 192-es módosítókhoz azt javasolnám, hogy a költségvetési terv része kell, hogy legyen a hitel megállapodás is, és ezt is egy nyomonkövetési, egy monitoring folyamat eljárás alá kell venni. Ennek a véleménynek az lenne a célja, hogy meglássuk, hogy a, megnézzük, hogy a tagállamnak kiadott javaslatok az európai szemeszter keretében megfelelően választ találtak-e. A módosító javaslataimban azt javaslom, hogy a bizottságnak minden ajánlását, kigazítási ajánlását igazolnia, alá, igazolnia kell, illetve alá kell támasztania, és a Nemzeti Parlament egy, egy egyszerű többségi döntéssel megállapíthatja, hogy ez kötelező érvényű legyen-e az adott tagállamra, vagy sem. Véleményem szerint ez egy könnyű és hatékony megoldás lehetne a demokratikus legitimitás növekedése érdekében. Ami pedig a közétételi követelményeket illeti. A 217-es, illetve 223-as módosítóimban kimondom, hogy teljes mértékben nyilvánosságra kell hozni a bizottsági javaslatokat vagy ajánlásokat az eurozónával történő eszmecseréket követően. Ezek az eurozóna költségvetési, költségvetésére vonatkozó elemzését érinték. Elnök, akkor most az Eliza jelentésre is reagáltál, ugye? Ennek örülök, mert kevés az időnk. Jean-Paulnak adom, Jean-Paul jelentés kapcsán Svennek adom vissza a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon röviden. Nem szeretném megemlíteni, megismételni azt, ami már elhangzott. Először is a módosító javaslataink azt a célt szolgálják, hogy először is elmondjuk, a bizottság alapvető javaslatát támogatjuk, miszerint tovább kellene tisztázni, hogy hogyan is bánjunk a nehézségekkel küzdő országokkal. Nagyon fontos lenne jogbizonyosságot elérni, látván a demokratikus következményeit a jelenlegi lépéseknek. Rendkívül fontosnak tartom tehát ezt a szabályozást. Másodszorban támogatjuk azt is, hogy a paralel eljárások száma csökkenjen, és az ilyen jellegű terhek csökkenjenek, hiszen semmi értelme sincs annak, hogy a trojkának beszámoljunk az, a túlzott deficit eljárásról, az egyensúlytalansági eljárásról, különböző szankcionális mechanizmusok kísérik ezeket az eljárásokat. Természetesen jó lenne egy kicsit leegyszerűsíteni az eljárásokat, de természetesen beszámolni kötelező kell, hogy legyen, illetve elemzésekre is szükség van. A módosító javaslatainkban azt javasoljuk, hogy egy kis egyensúlyt kellene teremteni bizonyos területeken. Például a fiskális paktum javaslatait bele kellene venni ebbe a szövegbe, és szerintem a parlament számára ez egy kiváló lehetőség arra, hogy a kormányközi megközelítést ismét visszategyük, visszaállítsuk. Természetesen ez főleg az Elisa jelentésére érvényes, de azt hiszem, hogy a jean jelentésére is részben szerintem a parlament érdeke az, hogy megpróbáljuk a fiskális paktumot ismét beemelni ebbe a folyamatba, ezt hallottuk az ALDE frakciótól is. Ezen kívül támogatom azt is, ami a visszavásárlási alap kapcsán elhangzott. Nagyon fontos, hogy a régi hitelekkel meg tudjunk birkózni, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, és szerintem van itt egy természetes kapcsolat, a visszavásárlási alapot itt be lehetne vezetni, ismét be lehetne vezetni, és egy valós megoldást kellene találni a régi hitelek problémájára. Továbbá azt javasoljuk, hogy az elemzés keretében, illetve a makrogazdasági kiigazítási programok keretében az EU 2020-as célkitűzéseket teljes mértékben elemezni kellene, értékelni kellene, ezeknek nagyobb szerepet kell adni. Másodszorban a negatív hatásokat még inkább figyelembe kellene venni, és különösen a más országokból érkező negatív, túlgördülő hatásokat. Tehát így a válságba került ország nem nem okozna bajt más országoknak, hiszen erre is van példa, ugyanígy az adóelkerülés, illetve a tőkék, tőke kimentése terén ezt látjuk a válság sújtotta országokban. Európának ezen a területen lépnie kell, és ezeket a negatív túlcsorduló hatásokat ki kell küszöbölnie. Nagyobb látáthatóságra van szükség, a válságba jutott országok kapcsán, hiszen végül is nem célunk az, hogy nagyon fontos anyagokat a Financial Times hozzon le, vagy egyáltalán ne kerüljenek napvilágra. A dokumentumok közéadása, közreadása szerintem nem sújtja a piacot, sokkal rosszabb az, hogyha hirtelen napvilágra kerülnek a dokumentumok, mint hogyha ezek rendszeresen és átlátható módon kerülnek napvilágra. Véleményünk szerint a nehézségbe jutott országok megérdemlik azt, hogy hozzáférhessenek a releváns anyagokhoz, dokumentumokhoz, ideértve azokat is, amelyek a válság javaslatokat tartalmazzák, illetve a hitelekkel és az adósággal kapcsolatos elemzéseket. Ezen kívül a civil társadalommal, illetve a szociális partnerekkel is tárgyalni kell ezeket, és tájékoztatni kell. Ezek olyan alapelvek, amelyek az IMF számára alapelvek. Az IMF nagyon sokat tanult ebben a tekintetben, és szerintem a Európának nem szabad mélyebbre zuhanni, tehát ezen elveket nem teljesíteni. Kötelező érvényel párbeszédet kellene folytatni az érintett felekkel, illetve maximális átláthatóságot kellene biztosítani. Nem szeretném még további felsorolásba bocsátkozni, de szerintem rendkívül fontos lenne az, hogy széleskörű megállapodásra jussunk ezen kérdésekben, különösen a súlyos nehézség által sújtott országokat érintő szabályozások terén. Vannak a hatos csomagnak hiányosságai, most a parlament lehetőséget kap arra, hogy az európai demokráciát megerősítse ezen aspektusok szempontjából, és azt hiszem, hogy az érintett országok állampolgárai nagyon is szemmel tartanak bennünket, komolyan vesszük ezeket a pro- programokat, avagy sem. Zsampol javaslatainak egy része, illetve más kollégák javaslatai is a megfelelő irányba haladnak, és a trojka lépéseit is meghaladják. Köszönöm. Kőénik. Köszönöm, Nikolász, a Gula részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Annak ellenére, hogy az előadók nagyon nagy erőfeszítéseket tettek, Kozesz úr is. Nem említették, hogy meg kell, hogy változtassuk a negatív álláspontunkat, mert negatívak vagyunk. A módosító indítványok, amiket beadtunk, 47-es és 48-as, és a szocialisták is azt mondják, hogy az Európai Parlamentnek vissza kellene utasítani néha az Európai Bizottságnak a javaslatait. Az Európai Parlamentnek szerintünk azt kellene mondani, hogy visszautasítja ezt a javaslatot. Ami minket illet, akkor is, amikor a gazdasági kormányzásról beszéltünk, ahol még megszorításokat akartunk alkalmazni, mi azt mondtuk akkor is, hogy hiba volt azt mondani, azt, hogy a válságra így vagy úgy reagáljunk, rosszul reagáltunk, és most ennek a politikának az eredménye, hát be is ért. Ezek az eredmények Portugáliában, Görögországban már nagyon is láthatók, Írországban is látjuk, Spanyolországban is, és holnap lehetőségünk nyílik arra, hogy a trojkával is beszéljünk, és megnézzük, hogy melyik receptre hogyan reagált a gazdaság. Mi egyetértünk azzal, hogy gazdasági és politikai szempontból vissza kell utasítanunk a bizottság javaslatát. Ne raboljam az idejüket. Gozesz úr jelentését illetően az előzetes vitán már elhangzott az, Elhangzott a bizonyos dolgok, és félreértettek. Most biztos vagyok benne. A hármas módosítóban azt is mondjuk, hogy egy olyan országban, ahol nincs fegy- fegyelem, a büntetések mellett nem szabad, hogy a kohéziós alapból támogatást kapjanak ebből, én teljes mértékben egyetértek, csak azért akarom ezt hangsúlyozni, hogy ne értsenek félre még egyszer. Bizonyos módosítókat adtunk be, amelyek technikai szempontból elemzik ezeket a kérdéseket, Hogy említsem meg még egyszer, és azt hiszem, hogy ezt nagyon figyelembe kell vennünk itt a parlamentben, vissza kell utasítani az Európai Bizottságnak ezt a javaslatát. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Akkor, hogy a képviselők számára tisztázzuk, a kép fogunk eljárni. Elisza jelentése következik, utána az árnyék jelentéstevők, akik még ezzel a jelentéssel kapcsolatban nem szólaltak fel és utána catch the eye eljárás, azaz spontán felszólások lesznek mindkét jelentéssel kapcsolatban. Már hét név e spontán felszólások közül szerepel a listán. Lisa, akkor a te jelentéseddel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Werner panaszkodik. Igen, Werner? Ja, es bisher... Uh... Igen. Eddig két árnyék előadó helyettes beszélt, mert nem voltak itt az árnyék előadók. Hogyha tovább folytatjuk ezt a hozzáállást, akkor teljesen fölösleges ülésezni. Hiszen hogyha egy lista után egy rendes tagnak, egy rendes képviselőnek nincs lehetőség arra, hogy hozzászóljon. Ez elfogadhatatlan hozzáállás. Azt hittem, hogy eddig jelentős tevőket szólítottam fel, és most a Liza jelentésével kapcsolatban is őket fogom felszólítani, majd a kezdi jön. Hát ez a koordinátorok szerint is így kell eljárni. Liza. Köszönöm, elnök asszony. Megpróbálok rövid lenni. és három fő csoportban próbálom a problémákat kezelni. Elsősorban a módosító indítványok egy része politikai döntést, politikai vitát igényel. Konszenzusra kell jutnunk azzal kapcsolatban, hogy milyen mértékben tudjuk vagy nem tudjuk integrálni a kormányközi megállapodást. hogyha elfogadjuk azt a konszenzust, ami úgy tűnik, hogy Gozes úr jelentésével kapcsolatban kirajzolódik, akkor az ő pontjai mindkét jelentést le tudják fedni. Az ő javaslatai mindkét jelentésre tudnak vonatkozni. Jelen pillanatban rengeteg módosító indítvány van, amely megpróbál egy kicsit pontosítani a kormányközi megállapodáshoz kapcsolatban. És azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk ha hozzáigazítani magunkat ahhoz, amit kapcsolatban a hatos csomagban megállapodtunk. Aztán van számos innovatív ötlet is. Az egyik módosító a zöldek részéről 210-es a strukturális reformokról szól. Ez eléggé hasonlít a mi túlzott deficittel kapcsolatos megközelítésünkhöz. Elviekben ez egy vonzó megoldás, de teljes mértékben új területre lép. És itt konszenzusra lenne szükségünk, és ahhoz pedig elmélyült vitát kellene folytatni. Döntenünk kell arról is, hogy kétoldalú vagy más jellegű megközelítést alkalmazunk. Egy másik nagyon fontos pont a 18. cikkre vonatkozik a bizottság javaslatában. Itt az Európai Bizottság egy nagyon szigorú rendszert állít fel. E rendszerben rámutat olyan országokra, amelyek esetében felmerül a kockázat, hogy nem, fognak, nem fogják teljesíteni a feltételeket. Itt egy olyan mechanizmusra van szükség, ami eléggé határozott és masszív, nélkül, hogy túlzott, potlagos nyomást helyezne ezekre az országokra. Tehát, hogyha az Európai Bizottság úgy tud úgy látja a helyzetet, hogy nem felel meg az ország az előírásoknak, nem tudja, az, nem tudja kezelni az egész helyzetet, és közbelépésre van szüksége, akkor az Európai Bizottságnak közbe kell lépnie, és egy olyan mechanizmusra van szüksége, ami révén ezt lehetővé teszi. De már is van egy komoly, jó struktúrát, jól átgondolt mechanizmus, és hogyha még egy másikat hozzáteszünk ehhez, akkor a non-compliance-nek a kockázata az meg fog növekedni. És szerintem ezzel túlságosan messzire megyünk. Szerintem itt politikai vitára van szükség, és konszenzusra kell jutnunk ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Na már most, ahol megállapodásra tudunk jutni, hogy ez a megközelítés alkalmazandó az államadóság kérdésére. Tudom, hogy számos kolléga számára ez egy nagyon fontos kérdés, és természetesen éppen azért vetettem ezt fel, mert nem azt akarjuk, hogy a, hogy a fiskális szigort úgy alkalmazzuk, hogy azzal akadályozzuk azt, hogy valamilyen előrelépést érjünk el, és az államadóság közös kezelési rendszerének a kialakítását megakadályozzuk. Van egy közös visszavásárlási alap, ez egy vonzónak tűnő megoldás, és látom, hogy a liberálisok az ő 274-es cikkükben azt egy megfelelő jogi rendszert próbálnak kialakítani, ami hátterül szolgálna egy ilyen adóság visszavásárlási alapnak. És szerintem ez is előrelépés egy ilyen kritikus és érzékeny ügyben. De egy, hagy mondhatom így, bizonyos mértékű megállapodásra vagy egyetértésre van szüksége területen, hiszen nagyon sokszínűek még jelen pillanatban a vélemények. A kérdés az, hogy akarunk-e feltételekkel egy visszavásárlási alapot létrehozni, vagy feltételek nélkül, vagy pedig egy más közös nevező felé próbálunk elmozdulni. Például a átütemezés, vagy az adósság csökkentése, más módszerei, államadósági ügynökség létrehozása, ami szintén felmerült már gondolatként ebben a szakbizottságban. Minden esetre hatékony rendszerre van szükség, csak lényeg az, hogy ne nyissuk itt meg Pandora szelencéjét. És van még számos más ügy is, amelyekkel kapcsolatban szerintem meg tudunk állapodni. A jogszabály hatájától kezdve terjednek ezek a problémák, egészen odáig, hogy az úgynevezett adóügyi tanács, vagy fiskális tanács függetlensége hogyan biztosítható. És rengeteg módosítót nyújtottak be mindezekhez a kollégák. Szerintem elég jó, kiegyensúlyozott menetrendre van szükség, ahelyett, hogy hagyjuk magunkat sürgetni a bizottság által. Több kolléga, különösen a liberálisok sok javaslatot nyújtottak be, a jobb kiegyen, jobban kiegyensúlyozott menetrenddel kapcsolatban, hogy legyen időnk ezeket a struktúrákat létrehozni. Aztán a gazdasági partnerségi program, a tehermegosztási program. Ezzel kapcsolatban is alaposabban meg kell néznünk, hogy mi is történik a nemzeti költségvetésekben. Úgy gondolom továbbá, hogy jobb kohézióra van szükség a hatos csomag, illetve a jobb gazdasági és adóügyi kormányzás, illetve költségvetési kormányzás területei között. Tehát van egy egész listányi dolog, amin át kell rágnunk magunkat. Azt hiszem, hogy a lényegét el tudtam mondani itt a jelentésemmel kapcsolatban. Very much, VPP, uh, e Marianne. Köszönöm szépen, Marianne. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük az előadó asszonynak is a dokumentumokat, amiket megkaptunk. Ez nagyban megkönnyíti a munkánkat. Itt nagyon sok technikai kérdés is felmerül. Először is. Amit az előadó asszony említett, hogy alapvető politikai vitáról van szó itt. A négyes cikket illetően hogy a pénzügyi egyezményből mi kerüljön ide bele. Át kell vennünk bizonyos elemeket, például az automatikus kiegyenlítő mechanizmust, aztán mit jelent az, hogyha egy költségvetés rendben van, és mi jelent, hogyha felborult a költségvetési egyensúly. A módosító indítványok azt mutatják, hogy a pénzügyi egyezményt nem kell szó szerint átvennünk, ezt majd még elemezzük a frakció részéről, és hogyha más fontosabb pontokban megegyezünk, akkor itt be is adhatjuk a derekunkat. Aztán, hogy fél vagy egy százalékról van szó, gyakorlatilag ki is hagyhatjuk a számot, hiszen ez nem kell, hogy így kerüljön megfogalmazásra, egyszerűen a pénzügyi egyezményhez kell igazodnunk. Lehet egy olyan megszövegezett megszövegezést elfogadnunk, hogy független testületekre van szükségünk, amelyek megítélik az egyes tagállamokat. Ezen kívül a középtávú céloknak meg kell felelnünk, elsősorban, másodszorban a korrekciós mechanizmusnak a beépítése nagyon fontos. Ehhez hozzá kell igazítanunk, hogy pontosan milyen ütemtervre gondolunk, illetve a hatos csomagból a költségvetési direktívá talán meg kellene említenünk. Hogyha sikerül elérnünk, akkor megoldást találhatunk, elnök asszony. De valahogy koherensnek kell lenni ennek a szövegnek. Nagyon sok módosító indítványt láttam azzal kapcsolatban, hogy ki végezze el a monitorozást, van, akik azt mondják, hogy a bizottság, van, akik azt mondják, hogy független testületek. Elnök asszony, hogyha már ezzel foglalkozunk, akkor legyünk gyorsabbak. Például egy függeléket illeszünk be ilyen értelemben. Hiszen ha úgyis azt várjuk a bizottságtól, hogy elfogadják a független intézetek működését, akkor ezt már megtetjük most, ezt az elvárást fogalmazzuk meg most. És akkor megfogalmazhatunk egy teljes listát, hogy milyen elvárásaink vannak, és akkor nem kell később egy kiegészítő írást hozzácsatolni a dokumentumhoz, hiszen így is elég komplikált már. Az ötös cikk. Heel grote wijziging op voorstel van de groene collega's om daar de nationale hervormingsprogramma's in feite ook te gaan. A zöldeknek van egy javaslata, hogy a nemzeti reformprogramokat felügyelni kell, Ez nem egyszerűen egy módosító indítvány, ez egy teljes különböző megközelítést igényelne, hiszen itt akkor nem csak a költségvetésről lenne szó, hanem teljesen más dolgokról, alapvető hozzáállási különbséget jelentene, hiszen tartalmilag túl messzire mutatna. Én úgy gondolom, hogy meg kell néznünk, hogy ezt így megharcolhatjuk-e. Aztán a 2020-as stratégia, növekedés, munkahelyteremtés, ezt figyelembe kell vennünk, de ugyanakkor a költségvetési előírásokat is. Ezek azért nagyon eltérő területek. Aztán a 800 cikk törlését illetően politikai szempontból ez nagyon fontos kérdés. Ferreira asszony azt mondja, hogy ő nem tudja támogatni ezt a törlést, mert akkor a bizottság túl nagy mandátumot kap. Én is úgy olvasom a szöveget, hogy a bizottságra nagyon nagy szerepet ruházunk, döntési szerepet, de azért nem húznám ki a nyolcas cikket, hanem azt javasolnám, hogy a bizottság tegye javaslatokat. Ezeket egyeztetse a tanácssal, talán az Eurogruppa, hiszen nagyon fontos azoknak a tagállamoknak a véleménye, ahol az eurót már használják és hogyha nem csak egyetlen tagállamról van szó, hanem egy általános értékelésről, akkor itt a parlamentben is megvitathatjuk ezt. Aztán az érvényességi terület, 23-as és 32-es módosító. Hogyha nem fogadható el egy tagállamnak a költségvetése, akkor egy szükség megoldást kell találnunk, talán az 1.12 elvét alkalmazva. Néhányan azt szeretnék, hogyha a general government kifejezést lecserélnénk central governmentre. Ezzel kapcsolatban én is benyújtottam egy módosító indítványt hogy ez a szövetségi államok számára különösen mit jelent, azt elemeznünk kell. Hogy mit várunk el egy szövetségi államtól. Hármas cikk. Az adósságokról szóló cikk. Hogy ezt illetően mi nem szeretnénk, hogyha ez a költségvetési tervezetben jelenne meg. A tagállamoknak legyen egy olyan kötelezettség, hogy támogassák a többieket erről, hogy adósságuk van, de nem kell ezt megelőznie a költségvetésnek. Itt valami rugalmas megoldást kell találnunk. Nyilvánvalóan szükség van valami monitoringra, de szerintem a pénzügyi egyezmény erre teljesen elegendő. És nem a költségvetési tervezet a megfelelő hely az adósság feltüntetésre. Aztán az ütemtervet illetően eltérnek a vélemények. Ferejra asszony szeretné, ha korábban kezdődne az egész, de nekünk ez túl korai. Hiszen a tényeket kell figyelembe vennünk, a tények, a számadatok pedig csak ősszel érkeznek meg. Ha ezt korábban kezdjük meg, az egész eljárást, akkor lesz az eredménye, hogy elavult adatokkal operálunk. Tehát október 15 nekünk ez az eljárás kezdeti időszak teljesen megfelelő. Ha a bizottság ezt módosítani akarja, akkor módosítsa október 30-ra. Egyébként pedig október 15. És a nemzeti parlamenteknek 6 hete legyen rá, hogy döntsenek. Mielőtt a parlamentek elé kerül a költségvetés, ezt nyilvánvalóvá kell tenni, hogy hat hetük eh, van arra, hogy döntsenek. Az Európai Bíróságot szólítsuk fel, hogy ha a költségvetés rendben van, akkor nem kell állásfoglalást készíteniük a tagállamokra, hiszen ez felesleges adminisztrációs kiadás. A Redemption Fundot illetően. Ez egy személyes vélemény, amit most mondok. Személyesen azt tudom mondani, hogy nekem semmi kifogásom ez ellen. Szerintem a jövőben hasznos lehet ez a mechanizmus, csak hogy itt tegyük bele a szövegbe, anélkül, hogy tudnánk, hogy hogyan is működne, ennek semmi értelme. Ennek már semmi köze a monitoringhoz. Ezt a szövegezők is mondták. Most egyébként a fő témánk, mivel a monitoring, ezt nem szabad összekevernünk. Elnök félbeszakítja, válasz, igen, befejezem, de én vagyok a néppárt tárnyék jelentéstevő, és Gozesz úrnak még nem is válaszoltam. Legalább a raportőr kérdésére hagy válaszoljak már. Köszönöm szépen, befejeztem. Sorry about this, but you know, everybody wants to go and catch the eyes Ö, bocsánat, hogy, hogy félbeszakítottam, de sajnos nagyon szorít bennünket az idő. Thank you very much, Sharon. First of all, I want to thank the... Köszönöm szépen, Sharon. Először is köszönettel tartozom a jelentéstevőnek, most kezdjük megtárgyalni ezt az anyagot. Nos, először is a liberálisok támogatják azokat a módosítókat, amelyek az Európai Bizottság hatáskörét megerősítik. Ez volt mindig is a liberálisok álláspontja, és következetesen kitartottunk emellett az évek folyamán. Tehát szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy nem politikai válság, nem nem csak gazdasági válságról, hanem politikai válságról is szó van. Ezért meg kell erősíteni a bizottság erejét, hatáskörét, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor a kormányok a szokásos módon fognak eljárni. Hogyha ugyanúgy tevékenykedünk, mint az elmúlt években, akkor a populista kormányok kockázatos magatartását fogjuk látni a jövőben is vannak, akik a bizottságnak nagyobb hatáskört adnának, mint a tanácsnak ebben a szabályozásban, és igazából nem értem, hogy hogy lehet az, hogy még mindig vannak olyanok, akik a tanács hatáskörét kívánják megemelni, hiszen ez olyan, mint egy baráti kör. Második megjegyzésem. Mi liberálisok támogatjuk az Európai Parlament hatáskörét megerősítő módosítókat, nagyobb demokratikus elszámolhatóságot, illetve párbeszédet szeretnénk a kompetens bizottságokban, és személyesen is benyújtottam egy módosítót, amely nagyobb demokratikus legitimitást követel az Európai Parlament elnöke számára. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságot ezen házképviselőnek kellene megválasztania, és ez jelzést adna arra, hogy nagyobb fokú demokratikus legitimitást szeretnénk, mert véleményem szerint Barózó úr a válság kulcsfontosságú pillanataiban eltűnt. Harmadik megjegyzésem. Támogatjuk azokat a módosítókat, amelyek nagyobb átláthatóságot kérnek, tehát itt egyetértünk a zöldekkel, két példát szeretnék erre mondani. A regionális szinten is érvényesíteni kell az átláthatóságot szövetségi országokban, ahol a régió fontos szerepet töltenek be. Andalúziában például mm, választásra került sor, amely fontos spanyol régió. Miért nincs még spanyol költségvetés, kormányköltségvetés azért, mert tegnap választások voltak Andalúziában. Arra van szükség, hogy a bizottság aktívan nyomon kövesse regionális költségvetéseket, mert különben egy kormánynak nem lesz költségvetése, egy országnak nem lesz költségvetése, és ez kockázattal terheli a többi országot is. Még egy megjegyzés. A szociális partnerek szerepét illetően a liberálisok számára ez egy fontos szerep, méghozzá nemzeti szinten érvényesül. Vannak azonban aggályok a szociális partnerek szerepének növekedését illetően. A szociális partnerek gátolhatják, akadályozhatják a megállapodásainkat, illetve döntéseinket módosíthatják, ez az ALDE számára mindenképpen egy vörös vonalat képvisel, hogyha a szakszervezetek aktívabb szerepet kíván a jogalkotásunkban, akkor részt vehetnek a választásokon. És végül a 11-es fejezet. Két megjegyzést tennék. Az első. a nem teljesítés intézményesítésére oda kell figyelni, hiszen ez nagyon sok tagállamra kihatna. A történelem azt mutatta, hogy sosem volt sosem volt arra példa, hogy egy ország fizetésképtelené vált volna, és ennek ne lett volna következménye többi országban. Aztán félek attól is, hogy a magánbefektetők az állami ö, hitel felvásárlói lesznek. A magánbefektetők elfogadják a megtérülés csökkenését, és végül az Európai Beruházási Alap rendkívül fontos eszköz a válságból való kilábalás számára és egy megfelelő gazdasági keret felállítása céljából. Köszönöm. Hát én already spoken and doesn't need to come back. So, Philippe, it's now you. Uh, thank you, Chair. Uh... Philippe. köszönöm. Lehet, hogy azt gondolná, hogy Venez ellopta a beszédemet, de ez nem így van. Elvégezte a munkámat, tehát most nyugodtan reagálhatok a kérdésekre, és nem kell megemlítenem az előttem szólót. Nem ön, először is. Amikor a tanácsra utaz, mint baráti klubra, baráti csoportra, Nos, et óvnálak attól, hogy a tanácsot verjük, a tanácsot kritizáljuk. Ezt sokszor hallottam már, de a megválasztott embereket nem szabad, nem szabad kritizálnunk nem mondhatjuk azt, hogy nem legitim a tanács, legitim, sőt, választási szempontból ö, jobb, nagyobb a legitimitása, mint az Európai Bizottságnak. Tehát bár európai federalista vagyok, ettől azért óvnának, hogy a tanácsot szidjunk. Aztán, ami a nemzeti reformprogramokat illeti, ugye azt mondjuk, hogy ez már teljesen másik, más tészta. Nos igen, tudjuk, hogy a költségvetési fegyelem az megfelelő fegyelem, de az Európai Uniós fegyelem egyáltalán nem kötelez, az emberek csak kinevetik, és senki nem végzi el, nem teljesíti a kötelezettségeit. Rögtön az elejétől fogva azt mondtuk, hogy ezen kötelezettségvállalásokat emelni kell, tehát ezek kötelező érvényüket, hogy a költségvetési vitában is benne legyenek. És tényleg arra hívnám fel a figyelmet, hogy milyen költségvetési javaslatokkal él a bizottság. Nagyon sok olyan javaslatot találunk, amely a szociális politikát, a nyugdíjpolitikát és így tovább érinti. Tehát a bizottság maga kapcsolatot teremt a nem közvetlenül költségvetési területű dolgok között. Tehát ahelyett, hogy ezt figyelmen kívül hagynánk, nekünk is látni kellene ezt a kapcsolatot, és ki kellene ezt aknázni, és ezért erre is kérem a bizottságot. Tudjuk, hogy az Európai, Európa 2020-as struktúra elég ingatag jogi szempontból, egy sokkal egyértelműbb, egyértelműbb, szilárdabb jogi alapra van szükség, annak érdekében, hogy ezeket a kötelezettségvállalásokat rendesen megalapozzuk. Tehát így lehetne a tagállamokat a megfelelő lépésekre szorítani. Azonban nem szeretném azt, hogy amikor a költségvetési problémákat orvosoljuk, akkor olyan intézkedéseket hozzunk, amelyek nem csak hogy akadályozzák, de pontosan ellentétesek az Európa 2020-as célkitűzésekkel. Tehát ha úgy tetszik, akkor a költségvetési politika Európa 2020-as átvizsgálásáról van szó. Tehát a költségvetési oldal lépéseinek ösztönöznie kell az EU 2020-as célkitűzéseket. És végül a demokratikus legitimitás kulcsfontosságú tényező, újra és újra elmondtam, hogy lényeges erőfeszítéseket követelünk a lakosság minden rétegétől, és remélhetőleg tényleg mindenkitől, akkor azonban erős demokratikus legitimitásra van szükség, és végül, és ez különösen igaz a fiskális kompaktra, úgy gondoljuk, hogy hiányzik a rugalmasság, amelyre szükség lenne ahhoz, hogy ne essen szét a gépezet. Amikor amikor a bankokról beszélünk és a CRD-ről fogunk a holnapi nap folyamán, akkor látjuk, hogy egy egészségtelen helyzetből egy egészséges helyzetbe szeretnénk áttérni, A-ból B-be. Fontos azonban az útvonal. Hogyha nincs meg a megfelelő útvonal, akkor lehet, hogy az egész erőfeszítés kudarcot val időben, és ezzel a gazdaság is lesülje. Tehát nagyon fontos az útvonal. Ugyanez a helyzet a kormányok esetében, egy egészségtelen helyzetből egy egészségesbe való áttéréshez időre van szükség, hogyha nem akarjuk széttörni a gazdaságot, illetve a társadalmat. És itt van szükség rugalmasságra, nem csak a szabályokban, hanem abban is, ahogy a bizottság alkalmazza a szabályokat. Hogyha ebben megnyugtató eredményt látunk, akkor uh, van lehetőség a konszenzusra. Ki gondolta volna, hogy egy 12 oldalas dokumentummal kapcsolatban egy vitára van szükség? Miguel Portas az utolsó, árnyékjelentéstevő következik, a fennmaradó időben pedig a spontán felszólalások jönnek, hiszen azok, akik módosító indítványt nyújtottak be, megérdemlik, hogy hozzászóljanak. Miguel. Köszönöm, megpróbálok rövid lenni, majd meglátjuk. módosított indítványokat nyújtottunk be, hogy küldjük, küldjük vissza ezt a kettes csomagot a bizottságnak, hiszen mi rendkívül kritikusak vagyunk ezzel az egésszel kapcsolatban. Az első oka ennek, a mi álláspontunkkal kapcsolatban az, hogy a fő célja a két rendeletnek vagy ilyen módon, vagy olyan módon az az, hogy a gazdasági koordinációs csomagba olyan módosításokat vezessünk be, amelyeket az új szerződés megpróbál az Európai Unióban érvényre juttatni, illetve az egész gazdasági koordinációs politikában. Na már most ezek után világos, hogy a különböző vitákkal kapcsolatban nem vagyunk indiferensek, és el szeretném mondani, hogy egyetértek Eliza Ferreira jelentéstevő asszonyal akkor, amikor azt mondja, hogy ő ellenzi az Európai Bizottság, Bizottság 8-as cikkét a rendelettervezetben. Akkor, amikor a meg nem felelés kockázata felmerül, ez nagyon is homályos megfogalmazás, és az utolsó dolog, amire szükségünk van, az egy ilyen általános megfogalmazás, hogy tovább büntessünk olyan tagállamokat, amelyeket már így is drákoi szigorral sújtanak a gazdasági koordináció szabályai révén. Lenne még egy megjegyzése a zöldek javaslatával kapcsolatban, és az ő 209-es módosítójukkal kapcsolatban. Ebben azt javasolják, hogy a növekedés, a foglalkoztatás, a nemzeti reformprogramok, ezek elemzések, sőt szankciók tárgyát képezhessék akkor, amikor nem felelnek meg az EU-s előírásoknak. Ez szerintem rendkívül érdekes, hogy hogy lehetne rá kényszeríteni mondjuk Németországot arra, hogy növekedjen, hogyha sikerülne, az természetesen támogatni tudnám, de hát a zöldek javaslata a gazdasági koordinációs csomaggal kapcsolatban és az egész gazdasági koordinációs rendszerrel kapcsolatban az, hogy, hogy akkor most két szabálynak kell megfelelni? Engedelmeskednünk kell? Növekedés van, vagy stabilitás? És nem mondunk semmit arról, hogy hogyan kéne ezt a koordinációt létrehozni. Tehát ez a megszorítással kapcsolatban a nagy probléma az, hogy hangsúlyozzuk a szankciókat, hangsúlyozzuk, és, és az egész koordinációs modell a szankciókra épül. De ez nem fogja megoldani a nehézségekkel küzdő országok problémáját. Hogyan tudjuk Portugáliát, illetve a beruházókat ráverni arra, hogy Portugáliában beruházzanak akkor, amikor recesszió van? Az Európai Bizottság is folyamatosan azt mondja, hogy hát nem kell, hogy a, a strukturális alapok olyan országokban legyenek elköltve, amelyek a stabilitási és növekedési paktum célkitűzéseinek nem felelnek meg. És a végső, utolsó gondolatom, az államadóság közös kezelésével kapcsolatos, illetve a visszavásárlási alappal ez is rendkívül érdekes számunkra. Szerintünk megérdemelnék, hogy alaposabban vitázzunk róla, de a fő problémánk a visszavásárlási alappal kapcsolatos feltételekhez kapcsolódnak. Ezek a feltételek szintén rendkívül szigorúak és ismét kapcsolódnak a szigorít, a megszorítási politikákhoz. Mondják el nekem az elkövetkezendő 20 évben, például Görögország, amelynek 107, a GDP arányás 170 százalékos államháztartási hiánya van, hogy fog ja, egy huszaddal csökkenteni évente a az államadósági hiányt, és hogyan fog megfelelni a liberálisok ezen feltételeinek. Ez kell ugyanis szerintük a színek van on mindenképpen megfelelendő követelmény le, tehát olyan követelmények ezek, amelyeknek mindenképp meg kell felelni, hogyha strukturális alapokból szeretnének részesülni. És a strukturális egyensúly, vagy a strukturális plusz, az mikor mikor tekintjük úgy, hogy egy ország ide eljutott? Ezek nagy kérdések, és politikai kérdéseket kell megvitatnunk, hiszen nem feltétlenül van matematikai háttér mögöttük. Most frakciónként fogom. Astrid Ludding, Werner Langen, uh, Roberto Galtieri, Liam Hangok, Antonin Sanchez Prezedo, and myself, though I guess I'll slip off. És saját magamat felszólítani, és most Gunnar következik elsőként. Köszönöm szépen, megpróbálok rövid lenni. Először is szerintem fontos, hogy a, a pénzügyi tanács teljesen független legyen, és az független statisztikáktól, meg mindentől. Hogyha ezt nem tudjuk garantálni, akkor ugyanolyan eljárásban fogunk kiukadni, mint legutóbb, amikor ezt a vitát folytattuk, hogy inkább megítélésre és bírálatokra kerül sor, mint a szabályok követésére a flexibilitásnak két perspektívája van. Ez egyik lehet, hogy ráhagyjuk a tagállamokra rugalmasan, hogy ők a, döntsenek arról, hogy hogyan akarják a politikákat végrehajtani, a másik, hogy rájuk hagyjuk, hogy hogyan e, értelmezik a szabályokat. Ezt nem szeretnénk. A stabilitási paktummal ez történt, különféleképpen lehetett értelmezni, és azért semmi értéke nem volt. Egy dologban biztosnak kell lennünk, ha vannak szabályok, akkor a szabályoknak felelnek meg, és nem azt megítélik. Aztán aggályosnak tartom a jelentés néhány részét Ferreira asszony részéről, azért mert több utat nyit a gazdasági politikával kapcsolatban a megítélésnek, ahelyett, hogy a szabályok szigorú követését írna elő. Ezt szerintem sokkal inkább kéne hangsúlyozni, mégpedig azért, mert Európában a fő problémánk és most visszautalok az előttem szólók néhányára is, nem az a fő probléma itt Európában, hogy túl kevés az ösztönző erő. Hogyha megnézzük az elmúlt három-négy évet, akár a stabilitási paktum történetét is végig tekintjük, túl sok deficitet stimuláló gazdaság volt. Nem működött az ösztönzés. arra használták fel ezeket a kormányok, ezeket a lehetőségeket, hogy a strukturális reformokat elkerüljék. Éppen ellentétes politikára van szükség annak érdekére, hogy kilábaljunk a válságról, és legyen lehetőségünk a növekedésre. Hangsúlyozom tehát, hogy a jövőre nézve nagyon fontos, hogy világos, könnyen követhető és rendkívül szigorú szabályaink legyenek. És most Roberta. Grazie, io volevo concentrerò solo su due punti Köszönöm szépen, két megjegyzésre szorítkoznék. Erre vonatkoznak a módosítóim. Az első a demokratikus elszámoltathatóság. Egyetértek Gózes úrral arra vonatkozóan, hogy a bizottsági javaslat szerint csak a bizottság hatáskörébe tartoznak túlságosan fontos döntések meghoza, meghozatala. Ez igazából nem teljes demokratikus legitimitás, de nem igazán látom, nem igazán látom azt, hogy ennek csak a tanácstól kellene jönnie, ennek a demokratikus legitimitásnak. Tehát amikor monitoringozásról, illetve felügyeletről beszélünk, és ott van a 122-es cikk mint jogi alap, és ott van az együttdöntés, akkor igazából nem látom a jogi vagy intézményi alapját annak, hogy ne kapjon nagyobb szerepet a parlament, tehát ne legyen ö, meg a jóváhagyási szerepköre. Ezt javaslom tehát. Szerintem ez egy politikai kérdés, politikai döntésre van szükség. Nem lenne helyes, hogy tehát azt kell kérnie a parlamentnek, hogy jóváhagyási szerepe legyen. Ami pedig a fiskális kompaktot illeti. Megvannak a kétségeim, a jogi kétségeim, arra vonatkozó, hogy ezt be lehetne venni, erre vonatkozó utalásokat be lehetne tenni a szövegbe. A, 104, a 144 per 6-os anyagba. A 97-es rendelet a 1466-osba lehetne ezt beletenni, különben két különböző rendelet szabályozná ugyanazt a területet. Tehát nem szőrszálhasogatásról van szó, hanem egy nagyon lényegi kérdésről. Ezért módosítókat kellene bevenni a fiskális kompaktból a stabilitás és növekedési paktumba, Nem akarjuk azt, hogy párhuzamosan két szerep történjen, két szerep fusson, meg kell tehát nézni, hogy a fiskális kompatban mi szerepel, mit követel ez a tagállamoktól, amellett, amit a növekedés és stabilitási paktum követel. Nagyobb átláthatóságra van tehát szükség. az Európai Uniós szabályoknak pedig elsőbséget kell élvezniük, akkor is, hogyha azokat később módosítják. Tehát meg kell említeni a fiskális kompaktot, és ezt úgy kell tennünk, hogy az alapvet, alaprendeletet módosítjuk, a 1466 per 97-es rendeletet, és ez egy koherensebb megközelítést biztosítana, a strukturális egyensúlyt biztosítaná. Politikai szempontból ezt nagyon fontos gondolatnak tartom. A következő hónapokban ez lehet az egyik olyan terület, ahol a költségvetési szigort növekedési lépésekkel lehetne kiegészíteni. Köszönöm szépen. Én is gratulálni szeretnék a két jelentéstevőnek. Mégpedig azért, mert sikerült elérniük a megszövegezésükben, hogy állást foglaljanak, és egy irányt jelöljenek ki, és egyetértés alakult ki köztük. Illetve azért is köszönet jár nekik, mert a hatos csomaggal, a sixpack-kel sikerült összehangolniuk ezt a szövegezést, és politikai szempontból figyelembe kell vennünk, hogy az állampolgárok azt várják el tőlünk, hogy a lehető leggyorsabb megoldást érjük el és egyértelmű állásfoglalát várnak tőlünk. Öt olyan pont van, amit szeretnék felvetni az általam beadott módosítókat illetően. Először is a Sixpacknek és ennek a két szövegnek az összefüggései. Hogy mondjak példát? A gazdasági párbeszéd. Másodszorban az, hogy a döntéshozattal mennyire maradjon a bizottság kezében. Harmadsorban az adósságoknak a kezelése egy globális megközelítésben. Ebből a szempontból különösen figyelnünk kell minden egyes döntést egy szervezetnek kell hoznia, hiszen ha szétaprózzuk őket, annak nagyon rossz következményei lesznek a piacokra. Ezen kívül. Tisztáznunk kell azt, hogy szükség van-e arra, hogy a szerződést módosítsuk, vagy nem. Ezt illetően eltértek a vélemények, még a bizottságon belül is, hogy mi a legjobb válasz erre a kérdésre negyed sorban. Ami a regionális alapot és a kohéziós alapot illeti, ezeket is be kell vonnunk, illetve ötödik pont az tervet illetően gyakorlati problémák merülhetnek fel, és ez a demokratikus döntéshozatalt veszélyeztetheti. Köszönöm. Elnök Liam. Je voudrais remercier euh, Jean-Paul Köszönöm, köszönetet mondok Jean-Paul Gozesnek, hogy bejelentette, hogy visszavonja a 1A pontot, az aranyszabályra vonatkozó módosítót, illetve azt a módosítót, ami ezt be akarta vezetni. Nagyon kedvesen nyilatkozott erről a plenárison, és nem volt alap nélküli, amit ő mondott. Az Európai Bizottság szempontjából nem lehetséges, hogy másodlagos jogban foglalkozunk ezzel az ügyel. A szerződés 136-os cikke is ezt kifejti, és mielőtt minden tagállam a, nem, a kormányközi megállapodást ratifikálta volna, ezt a híres úgynevezett aranyszabályt nem tudjuk bevezetni. Most itt menet közben vagyunk, és a koordinátorok nem, és a jelentéstevők nem tudtak még minden tekintetben együttműködni. Eliza Ferrerával néhány módosító indítványt szeretnénk benyújtani annak érdekében, hogy olyan elemeket vezessünk be, amivel a növekedést tudjuk támogatni e jelentés révén azon körülményeket tudjuk megteremteni, amelyek szükségesek ehhez. Egy kicsit szkeptikus vagyok a redemption bondokkal kapcsolatban, nagyon egyszerű módon, azért, mert szerintem homokba öntünk vizet ezzel, és azok az országok, amelyek. Tehát ezzel csak a növekedést akadályozzuk, és ez az államháztartási hiányok válságát nem fogja megoldani ahogy Jean-Paul Gozes is mondta, még egy fejezettel kapcsolatban nagyon szkeptikus vagyok én is, ez az a kamatlábak kérdése. Hogyha a, az Európai Központi Banknak kell garantálni a kamatlábakat, ez teljesen rendben van, de nagyon gyors és nagyon pragmatikus szabályokat kell előírnunk a kormányoknak. Köszönöm azt. Madame la Présidente, très brièvement. Tisztelt elnök asszony, csak nagyon röviden. A módosítóim kapcsán szeretnék egy-két gondolatot szólni. Jean-Paul Gozesz jelentése kapcsán. Szeretném hangsúlyozni, hogy megpróbáljuk az Európai Parlament szerepét megerősíteni a kiigazítási programok kapcsán. nem vállalati reflexet szeretnék látni, hanem azt, hogy a parlament szerepe megerősödjön, és átláthatóságot hozzon, valamit nyílt párbeszédet, és ez előnyt jelentene. a kiegészítési programok számára. Nézzük, hogy mi történik Görögországban. Szerintem ez ellenpéldát kell, hogy statuáljon, hiszen máshol is látunk hasonló, hasonló helyzetet. Tehát nem lehetünk megdöbbenve a, a milliárd eurókat látván, amelyekre szükségük van a görögöknek, és közben a különböző kiigazítási terveket leírjuk, ördöginek nevezzük, amelyek ugye könnyeket jelentenek a lakosság számára. Hogyha azt látjuk, hogy a döntések, illetve a költségvetési konszolidációs tervek nem megfelelő átláthatóság mellett történnek, akkor, akkor az egész folyamatot gyengítjük. És természetesen nem rendelkezik döntési hatáskörrel, illetve vannak jogi akadályok is, de azt gondolom, hogy a parlament konzultálása, tehát egy véleménynyilvánítás nagyon hasznos lehet, nem csak a programok megvalósítása kapcsán, hanem természetesen ennek az az alapja, hogy gyors reagálás történjen, nem lehet, nem lehet a döntéshozatali folyamatot hátráltatni vagy lassítani, hiszen néha a képviselők kicsit elhúzzák a dolgokat, erre ez nem lehetséges, a parlamentnek meg kell felelnie ennek a kihívásnak, és föl kell gyorsítania a munkamódszerét. Hiszen, amit a kettes csomag kapcsán látunk, az nem feltétlenül jó előrejelzés az Európai Bizottság november végén tett javaslatot erre a szabályozásra, és az ECOFIN tanácsa februárban fogadta ezt el, illetve hagyta jóvá, és Jean-Paul jelentéstevőnk nagyon sokszor hangsúlyozta ennek a fontosságát. De a a parlamenti képviselők munkája bizony lassú. Elnök asszony, ez nem produktív, így nem értem, hogy a bizottság bizonyos tagjai, különösen itt a baloldaliakra gondolok, szét eh, halasztják, lassítják a dolgokat. Szerintem nem szabad csapdába esnünk, hogyha folyamatosan hátráltatjuk a gyógyszer bevételét, nem ezzel fogjuk meggyógyítani a beteget. Nincs alternatíva, a konszolidációs politikának nincs alternatívája, de az igaz, hogy intelligens, értelmes módon kell eljárnunk, hogy elkerüljük ennek a hátrányos hatásait. És ezt nagyon sokan osztjuk ezt a véleményt. Ezért szeretném figyelmeztetni azokat, akik, akik halasztani, hátráltatni szeretnék a dolgokat. Köszönöm, Antonin. Köszönöm szépen, elnök asszony azok a módosítók, amiket beadtam a GOZESZ jelentése kapcsolatban, azoknak az a célja, hogy a bizottsági javaslatot javítsák. És olyan anyagot szolgáltassanak az árnyékelőadóknak, amit használhatnak, de valójában az eurozóna gazdasági kormányzásáról beszélünk. és hogy hogyan bánjunk azokkal az országokkal, amelyek problémákkal küzdenek. Ezért négy ötletet fel kell vennünk először is. Kiegyensúlyozottnak, igazságosnak, hatékonyság, hatékonyabbnak és legitimebbnek kell lennie. A kiegyensúlyozottság itt azt jelenteni, hogy monitoroznunk kell a nehézségekkel küzdő országokat, csak hogy a megerősített monitoring, megerősített együttműködést is kell, hogy jelentsen. Szerintem ez az EU-nak a szellemisége, és ezt kell megtartanunk. Már említettem, hogy igazságosnak kell lennünk. Egyértelmű, hogy a nehézségekben segítenünk kell az országokat, hogy fenntartható megoldást találjanak. Ebben ugyan egyetértek, de mivel mérhető a fenntarthatóság, biztosítanunk kell, hogy az erőfeszítés megfelel a nehézségnek. Ez a másik oldal az éremnek. Hatékonyság. Én úgy gondolom, hogy egy kiigazítási program össze kell, hogy kapcsolódjon olyan gazdasági és politikai intézkedésekkel, amelyek a hitelügyleteknek, a tőke elszívásnak és az Európai Unió célkitűzések elérésének nagy figyelmet szentel. Ezek mind egyensúlyban kell, hogy legyenek. Kell, hogy legyen egy másodlagos terv. Aztán a legitimitás kérdése. Nem szabad azt a benyomást keltenünk, hogy a hitelezők kezében van a végső döntés az állampolgárok életét illetően. A demokratikus parlamenti érvelést kell követnünk. Természetesen a tanácsnak is megvan a feladata, és az Európai Parlamentnek is. Ezért kell belefolynunk ebbe. A javaslatom következő. Kiigazítási programokat és a struktúrási programokat a delegált aktusok nyomán kell meghozni. Ez az egyetlen mód, hogy az Európai Parlament beleszólhasson ezekbe, és a delegált aktusok kérdése azt is jelenti, hogy arányosak leszünk. Köszönöm. Werner. Ich wundere mich etwas über die Diskussion. Hát, egészen elcsodálkoztam. A hatos csomagot nagy többséggel fogadtuk el, részét teljes többséggel és a többség a bizottságot támogatta. Most meg azt állapítom meg, hogy amit Jean-Paul Kozesz következő lépésként javasol, azt ugyanúgy megkérdőjelezzük, mint a Ferreira jelentést, azt, hogy a monitoringot erősítenünk kell. A parlamentben harcoltunk itt azért, hogy a szankciókat ne támogassuk. Emlékszem rá, a plenárison hatalmas kritikát gyakoroltunk Merkel asszony és Sárközi felé, és mi akkor a két nagy ország vezetője ellen emeltük fel a szavunkat, most pedig fellazul ez. Ferreira asszony, lazítani akarja tenni, lazább akarja tenni ezt a szöveget, most akkor megváltoztattuk a véleményünket. Láttam a 35-ös, 36-os cikkkel kapcsolatban a módosítókat. Most akkor ez megint visszafordítja az egész harcot. Aztán például vannak olyan módosítók, a 125-ös cikkel kapcsolatosak, amelyek ö, megint ilyen értelműek, hogyha a liberálisok vagy Gulya asszony a liberálisok részéről a saját kis hobbiát űzi itt, akkor soha nem jutunk semmire. Ez nem tartozik bele ebbe a szövegbe. A kommunisták azt mondják, hogy utassuk, utasítsuk vissza a bizottság javaslatát. De ezek a javaslatok 2011. november végiek, és a pénzügyi csomagot pedig decemberben szavaztuk meg. Ez pedig azt jelenti, hogy a bizottság úgy hozta meg a döntését, hogy a parlament véleményét figyelembe se vehették. Nem értem, hogy miért vagyunk ilyen gyengetezőek. Nem akarok most erről többet beszélni, mert túl hosszú lenne, de én azt gondolom, hogy rossz úton haladunk. Nem szabad ö, ilyen nem támadó éllel fogalmaznunk, hiszen azt érjük el, hogy nem szólhatunk bele a döntésekbe gyorsan és alaposan kell dolgoznunk. Aztán az ütemtervet illetően ez az időhúzásos taktika, az teljes mértékben elhívázott. Már akkor is lassan reagáltunk, azért nőttek a problémák ekkorára. Teljesen elfogadhatatlan, minden apró cseprő dologra egy teljes eljárás szentelünk, most pedig egy saját ratifikációs eljárást illetően, ahol az alapokat lehetne lefektetni, ezt egyszerűen félre söpörjük, azért, mert bizonyos előadók és előadók nem akarják ezt, ez felelősséget, teljes felelősségvást kizárja. Köszönöm. Egy nagyon rövid megjegyzésem lesz a főtitkár úrtól, az OECD főtitkárától épp most hallottuk azt, hogy gazdaságosabb nagy intézkedéseket és nél hamarabb intézkedéseket hozni. És Jean-Paul javaslata a csőddel kapcsolatban nagy intézkedés, tehát pont ebbe az irányba megy, de megelőző jellegűnek és korainak kell lennie. Ezért egy preambulum bekezdésre vonatkozó módosítót javasolok, hogy világos, vizsgáljuk meg, hogy hogyan tudjuk biztosítani azt a rugalmasságot, hogy a piacok egy kicsit előre tudjanak látni. Illetve, hogyha ez megtörténik, akkor mindenképp, ha ezt az intézkedést meghozzuk, akkor ez legyen meglepetés. Majd megpróbálok pár szót megfogalmazni ezzel kapcsolatban, hogyha nem ide tesszük be, akkor talán valamelyik cikkbe befér. A jelentés résztvevőknek nagyon rövid időt adok, hogy lezárják a vitát, de azt hiszem, hogy majd oldalúan kell megvitatniuk a képviselőkkel a kérdéseket. Jean-Paul Gozes. Leonard Langen aggájaira kell, hogy tudjunk szavazni, meg pedig április 24-én, ahogy ezt előre előirányoztuk. Mindenkinek köszönöm a javaslatokat, lejegyeztem ezeket, vizsgálom a módosítókat is, az árnyékjelentéstevőkkel még lesz több találkozónk is, és szerintem észszerű időhatárokon belül sikerül jó munkát végeznünk, hogy az Európai Parlament hitelességesen sérüljön. Köszönöm szépen, elnök asszony! mondja Ferreira asszony, én is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a vitáért. Óriási vita volt, és nagyon nagy örömmel fogok egyéni vitákat folytatni azokkal az emberekkel, akiknek kétségei vagy aggályai vannak. Ezeket természetesen tisztázni kell, például a módosítók jelentésével kapcsolatban, vagy az érvek logikájával kapcsolatban, amelyek elhangzottak ma. Mindenkinek köszönöm az együttműködést, és azt hiszem, hogy a tárgyalások mögötti szellem nagyon fontos lesz. Ezek a témák rendkívül fontosak, ebben egyetértünk, tudjuk, hogy ezek az ügyek egymást kiegészítik. És tudjuk, hogy a néhány hónappal ezelőtt elfogadott csomagot is ki kell, hogy egészítsük ezekkel. Nem könnyű ennyire gyorsan jogalkotás, jogszabályokat alkotni, hiszen hagyomány, vagy hajlamos ilyenkor az ember következetlenségeket elkövetni, ezért mindent megpróbálok én is megtenni annak érdekében, hogy gyorsan egy összehangolt konszolidált szöveget el tudjunk fogadni. Elnök, köszönöm. Jelen pillanatban a menetrendet vizsgáljuk, de a szakbizottsági szavazás vagy 25-én, vagy 26-án kell, hogy legyen áprilisban, és előre is figyelmeztettem a tagokat, hogy Szerdán csütörtökön találkozunk azon a héten, 26-a tehát egy csütörtök, és vizsgáljuk, hogy tudunk-e szerdán szavazni, de hát ezt még meg kell erősíteni. És majd a júniusi vagy a júliusi plenáris célozzuk meg, függően attól, hogy hogyan haladunk és melyikbe fér be. Köszönöm mindenkinek a türelmét, Kicsit túlszaladtunk az idővel, de fontos volt ez a kérdéskör. Most nagyon gyorsan a hatodik napi rendi pontra térünk át. Enni Podimata jelentése a pénzügyi tranzakciós adókról. A módosítások megvitatása következik. Anni. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek, és különösen az árnyék jelentéstevőknek akik módosítókat adtak be, Biztos vagyok benne, hogy nagyon érdekes és konstruktivitát fogunk folytatni. Már alig várom. Shadow reporters. Let me also recall uh, as general... Hat emlékeztessek mindenkit arra, hogy tavaly a parlament úgy döntött, hogy támogatja az FTT bevezetését három oknál fogva. Új erőforrásokat teremt, az alul, a pénzügyi tranzakciók alul adóztatását korrigálja, illetve kikorrigálja a rövidtávú tervezést. Nagyon fontos, hogy koherens legyen a megkülönböztetésünk, és a pénzügyi szolgáltatási szektort vegyük tűz alá. Most tartalommal kell megtörténni az elképzelést. Ez az adó a megtervezésétől függ, hogy ne hagyjuk, hogy ezt bárki elkerülhesse. Így aztán a lehető legszélesebb pénzügyi termékskálára vonatkozik. Én úgy gondolom, hogy egyetértünk ebben. Az Európai Parlamentnek az a szerepe, szerintem, hogy javítsa a bizottság javaslatát, annak érdekében, hogy kompromisszumot érünk el a tanácsban. Most pedig a módosítókról. Hogyha kiveszem azokat, amelyek nem akarják az FTT-t, akkor hat kategóriát építhetek fel? Először is az alternatívákat kínálók. Például egy áfa bevezetése, vagy egy pénzügyi hozzáadott értékadó. Én úgy gondolom, hogy nem kellene ezekre utalnunk, hiszen egy áfa megemlítéseit a pénzügyi szektorban, a jelenlegi helyzetet figyelembe véve, az azt jelenteni, hogy kikerülnénk az FTT vitát, elkerülnénk, és ezt ne mi tegyük meg a parlament. Szükség van a vitára. Második sorban a nyugdíjalapok, az AIKBV-k kivétele, Először is a nyugdíjalapokról hagy említsek néhány dolgot, hiszen ez nagy aggodalom sok kolléga számára. A bizottság javaslata, és ebben teljesen egyetértek, hogy a nyugdíjalapok konzervatív beruházási stratégiát kövessenek. Az úgynevezett buyer-hold stratégiát nem spekulatív célúak. Ez teljes mértékben összeegyeztethető a nyugdíjalapok alapcéljával, amely nem más, mint 20-30 év után nyugdíjbiztosítása. A bizottság úgy gondolja, hogy az FTP hatása csak 0,1 valahány százalékos lesz. A bizottság szerint ezt a hatástanulmányban olvashatják. Egy nyugdíjalap, amely 20 évnyi ö, megtakarítást tükröz, az FTT úgy hat rá, mintha nem 100, eurót investált volna a nyugdíjazanó, hanem 9,9999 százalék eurós megtakarítást, ez pedig elhanyagolható százalék. Ezen kívül az elsődleges piacok és az ingatlan beszerzések mentesülnek az FTT alól. Úgyhogy nem hiszem, hogy derogációt kellene kérni a nyugdíjalapoknak, ha csak nem azt szeretnénk, hogy ezek kockázatvállaló befektetések lennének. Ez pedig negatívan hat az állampolgárokra. Én azt javaslom, egy megtérítési lehetőséget hozunk létre. Hogyha valakinek van egy megtérítése, például nyugdíj alap, és ezt FTT alá kell tennünk, akkor visszatérítést kaphatnak, feltéve, hogy egy bizonyos plafon alatt van az a nyugdíj, ezt majd meghatározzuk. Én azt hiszem, hogy ez ugyan nincs benne a módosítók, de ez egy jó ötlet, mert kompromisszum lenne ebben az értelemben. Harmadré. A jogi alapkiterjesztése támogatom, de szerintem a preambulum bekezdésbe kell venni, ott kell utalni a megerősített együttműködésre. Negyed sorban A jelenlegi bizottsági javaslat egy minimum harmonizációt ír elő az FTT-kre. Ez már sikeresnek bizonyult. Ez a jó megoldás az FTT esetében is. Hogy mekkora legyen az FTT, legyen inkább alacsony a bevezetéskor, és az FTT szakértői csoportnak, ahogy Kanfen és Gigold urak is javasolták, adjunk mandátumot, hogy később módosítókat adjanak be, hogy hogyan módosítsuk az adó mértékét. A valuta tranzakciókat illetően sokan javasolták, hogy ne legyen benne, ezzel értek. Nem ellezem, csak tartsuk észben, hogy a bizottság jogi szolgálata nem fogadja ezt el. Ők azt mondják, hogy ez ellent mond a tőke szabad mozgásának. Kérhetünk egy formális véleményt a jogi szolgálattól. Ami A származékos termékek esetében az adó kiszámítását illeti, hogy az adó alapot módosítjuk. Figyelembe véve, hogy a származékos termékeknél az értékalap legolyább olyan nagy, mint a közvetlen beruházásoknál, hát ez egy érdekes elképzelés, de ezt még ki kell dolgoznunk. Biztosítanunk kell azt, hogy a gyakorlatban is működik ez, és hogy nem vezet túlzott bonyodalmakhoz. Van még néhány megjegyzésem. Az az elképzelés, hogy alacsonyabb legyen az adó. a transzparens piacokon. Karasz kolléga módosítója szerintem jó irányba mutat. A helyi lakosok és tulajdonosokkal kapcsolatban Pietikanán, Portás, Beres, Hong módosító, természetesen támogatom, hiszen ez fontos kitétel. <clears throat> És azt gondolom, hogy a kiadás, kibocsátás helye és a lakhely szerinti számítás nagyon fontos, de ezek nem elsődleges fontosságúak, hanem egyenlő státuszt érkez, élveznek azért, hogy így rugalmasabban közelíthessük meg. A lemondott megrendelések kérdése, Sharon Bowles asszonyé, támogatom elvileg. Nem vagyok benne biztos, hogy ezzel itt kell foglalkoznunk, mivel vannak más excesszív lemondás elleni szankciók, aztán a továbbgyűrűző hatás, Szirpe Pietikainen, 142-es módosító, szerintem jó irányba hat, és üdvözlöm. 149, 150-es, Pietikainen, asszonyé, a regisztrációt illetően, üdvözlöm. 151, 52 és 53, Sharon Bowles módosítók és Ole Schmitté. Érdekes módosítók, és érdemes megvitatni őket. A közös szabályok az adócsalás elkerülésére egyetértek. Pietikainen asszonyé, Bóz asszony és mit úré. Szerintem egy kompromisszumos lehetne ezekből csinálni. A Eurostudies módosító, üdvözlöm, és a nemzetközi együttműködés adóügyekben természetesen támogatom. Végül Gigold úr, a visszaélés elleni szabály, egyetértek, és a legutolsó a bevételek kezelése. Ez egy olyan kérdés, amivel nem foglalkozik a bizottság javaslata, de ugyanakkor ebben a szakbizottságban és ebben a házban nem hagyhatjuk figyelmen kívül az Európai Bizottság javaslatát. mégpedig az európai erőforrások védelme érdekében. Mindannyian tudjuk, hogy a bizottság javaslata értelmében a pénzügyi tranzakciós adók egy része az európai költségvetésbe kell, hogy kerüljön. Ez a megközelítés ösztön, ezt ösztönözni kell, támogatnunk kell ezt, hogy a saját erőforrások ba bekerüljön az ezen adóból származó jövedelmek egy része. Ez a közösségi eljárást, a közösségi módszert megerősíteni, és jó kompromisszumot tudok, tudunk remélhetőleg az e témával kapcsolatos többi módosító tekintetében is elérni. Köszönöm, mondja az elnök asszony, rövid lesz a vita, úgyhogy maximális felszólalási időket fogok most előírni most emlékeztetem erre a titkárságot is, hogy be tudjuk fejezni. Remélem az elnyékentéstevők, remélem három percen belül el tudják mondani, amit szeretnének. Közel 20 percen keresztül beszélt az előadó. Ez azt jelenti, hogy a többieknek nem sok idejük maradt. Szirpa. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevő asszonynak, hogy ennyire profi és konstruktív mű munkamódszerrel dolgozott. Én csak a módosítók fő pontjaira szeretnék kitérni. Először is az alternatív modellek és az elutasítás. Csak azt szeretném hangsúlyozni még egyszer, hogy a design számít itt, az, hogy hogyan tervezzük meg, hogyan alakítjuk ki a pénzügyi tranzakciós adót. A ló és a tehén is emlős, de egy gazdaságban teljesen más a szerepük. Nem mindegy, hogy tejet szeretnénk kinyerni, vagy pedig azt szeretnénk, hogy az ekét húzza. És éppen ezért nem mindegy, hogy pénzügyi tranzakciós adót vetünk ki, vagy életékbélyeget szeretnénk alkalmazni. Mi az FTT modell támogatjuk, mint parlament, szeretném, hogyha ezt hangsúlyoznánk, a lehető legszélesebb körben alkalmazandó pénzügyi tranzakciós adót. A megerősített együttműködés és a globális alkalmazás rendkívül fontos, hogy ezeket világosan hangsúlyozzuk a jelentésben, a megerősített együttműködésre én csak annyiban utalnék, hogy igen, az FTT modellt kell támogatni, és azt, hogy egy ilyen jellegű együttműködés keretében valósuljon meg. És talán a tagállamok némileges korlátozása lenne a megoldás. Igen, aztán a nagyon nagy mértékben támogatom azt, hogy az Európai Unió saját költségvetésének a saját forrásaiba bekerüljön az ebből származó jövedelmek egy része. Persze a tagállamok is kapják meg a saját részüket, de nagyon ellenzem azt, hogyha ha nem pántlikázzuk ebből az adóból származó jövedelmeket. Jó célokra, például a fejlesztésre, a közjóra, vagy az éghajlatváltozás elleni közdelemre kell költeni az innen származó pénzeket, vagy hát majd erről későbbiekben tudunk dönteni, de meg kell határozni, hogy mire menjen ez a pénz. És a nehéz kérdés, amiről folytatni kell a vitát, és köszönöm a jelentéstevőnek, hogy már is együttműködési hajlamot mutatott, ez a hatály kérdése. Hogyan találjuk meg azt a módot, ahogy ezt az ügyet tovább tudjuk vinni. Azt a minimális harmonizáció és az Európai Bizottság javaslata érdekes javaslatai voltak. Köszönöm, hogy kommentálta ezeket, például a tőzsdei tranzakciókkal kapcsolatban, hogy ezt hogyan tudjuk alapként tekinteni, vagy hogyan tudunk egyeseket innen kivonni, és már nincs időm, de nagyon fontos, hogy a visszaélések és az adóelkerülés ellen is határozottan fellépjünk. És végül, de nem utolsó sorban, úgy gondolom, hogy a parlament hangja csak akkor latba kellő súlyjal, hogyha koherens lesz a jelentés. Ez irányba próbál elmozdulni a jelentéstevő, remélem, hogy ugyanezt a megközelítést a jövőben is alkalmazni fogja. Köszönöm. Köszönöm. Let me just uh, state in, in the beginning that my Köszönöm szépen. Hát mondjam el, hogy ellenezzük, tehát a politikai pártunk ellenzi Németországban az FTT bevezetését. Én nem annyira, de minden esetre erről tájékoztatni akartam mindenkit, és a párt eléggé egyértelművé tette a nagyobb koalíciós partner felé, hogy nem fogja ezt elfogadni annak a bizottság által javasolt formában. Támogatom a bizottság célkitűzéseit, miszerint a pénzügyi ágazatnak is hozzá kellene járulnia pénzügyi szempontból a válság eredménye, válság következményeinek enyhítéséhez. Nézzük, felmerülnek kérdések, mire fogjuk használni ezt a pénzt. Itt eltérő véleményeket látunk. Egyrészt az egészet az EU-nak adjuk, a részben a fejlesztés támogatására, részben az éghajlatváltozás elleni küzdelemre fordítva azt. Most azt hiszem, hogy konkrétan kell fogalmaznunk, és egyértelműen meg kell mondani, hogy mire fogjuk ezt használni. Egyértelmű számomra az is, hogy az FTT költségeit rá fogják ruházni a fogyasztókra, az ügyfelekre, ugyanúgy, mint egy vekni kenyérre, hogyha kivetjük az áfát, akkor ezt a, ezt a fogyasztók fogják megfizetni. Tehát meg kell valóban győződnünk arról, hogy helyes lépéseket teszünk. Ha pedig bevezetjük ezt az FTT-t, akkor arról is meg kell győződnünk, hogy a, a rezidencia elv valóban működik. Itt nem szabad illúziókban ringatni magunkat, legyen szó akár Szingapúrról, akár Brazíliáról. Adót, adót fognak kivetni, akkor partnereben érintett, akármilyen ügyletről legyen szó szeretném azt is látni, hogy amikor a HFT-re kerül, HFT-ről kerül szó, akkor valóban az adatáramlást kezelni tudjuk, hiszen hogyha több százezer tranzakcióról van szó a, a másodperc töredéke alatt, és ezt adóztatni akarjuk, nos hát ezt ugye kezelni kell tudni, nem csak az elméletben, hanem a gyakorlatban is. És hogyha ezt megtesszük, hogyha bevezetjük az adót, akkor arról is meg kell győződni, hogy minden olyan tagállam, amely ezt alkalmazza, ugyanazt az adót veti ki, tehát ugyanolyan mértékű adót. Hogy egyenlő játékteret biztosítsunk. Véleményem szerint tehát támogathatóak a célkitűzések, legalábbis elméletben működőképes ez a dolog, de vannak még nyitott kérdések, amelyre konkrét válaszokat szeretnék kapni. Ivo. Köszönöm, Ivo. Köszönöm, elnök asszony. Én időt fogok megtakarítani, mert módosító indítványt nyújtottam be arra vonatkozólag, hogy utasítsuk el az Európai Bizottság álláspontját. Ehhez alig tudok hozzátenni bármit is. Értem, hogy mi most a módosító indítványokat vitatjuk meg, és nem alapvető vitát folytatunk a mellette vagy ellene szóló érvekről. Mi ellenezni fogjuk, ragaszkodni fogunk ehhez a javaslathoz, és amikor Podimáta asszonyt hallgattam, akinek nagyra értékelem a munkáját, az ő magyarázata megerősítette azt a döntésünket, hogy el fogjuk utasítani ezt a javaslatot. Köszönöm, Pászkál! Igen, a fő pontokkal kapcsolatban, amelyek felmerültek a vitában. A nyugdíjalapokkal kapcsolatban teljes mértékben egyetértek Podimata asszonynal. Itt egy modell kérdése vetjük fel. Itt a rövid távú tranzakciókat szeretnénk inkább megazdóztatni, és támogatni szeretnénk a hosszú távú beruházásokat, ezért nincs is igazából szükség a kivételre, de hogyha középtávon szeretne egy ilyen kivétel modellt kialakítani, azt nem tudom ellenezni. Folyamatosan oda jutunk vissza a vitában, hogy hogy a TTF-et bevezessük-e, vagy ne. És az Európai Bizottság értékelését nem tudtuk előrelátni, tehát nem ugyanazok voltak a számításaink, mint az övék. Ez számomra teljesen új volt. Ők azt mondják, hogy a gazdaság, a reál gazdaság számára ez kedvező lesz és olyan pénzügyi eszközöket, pénzügyi tranzakciókat fogunk támogatni ezzel, amelyek a hosszú távú beruházásokat támogatják, és azokat fogjuk büntetni, azaz adóztatni, amelyek ez ellenében hatnak. De a két eszköz, ami felmerült, az nem behelyettesíthető egymással. Az Európai Bizottság és a döntéssel kapcsolatban, illetve a kereskedelmi piacokkal kapcsolatban egy módosító indítványt nyújtottam be. Én a tőke szabad mozgását támogatom elviekben, de amikor egy e, tanulmányt olvasok, annak nem csak az eredményét, hanem a tartalmát is megvizsgálom, hogyha az európai közösség el, bíróságának a határozatait megvizsgáljuk, akkor egy éppen ellentétes határozatot találunk. Ők épp azt mondják, hogy igazolható a kereskedelmi piacokon alkalmazandó kivétel elve. Nagyon fontos az is, hogy az Európai Bizottság a lehető leggyorsabban el tudja végezni ezt a munkát, ezért ebben támogatnunk kell. Wolf Klinzre reagálva, hogyan tudjuk azt elérni, hogy a letelepedés elve alkalmazott legyen, és ezt ellenőrizni is tudjuk. Ehhez a, az átruházás elvét is kiegészítésként be kell vezetni. Hogyha valaki a letelepedés elvét ki tudja kerülni, akkor óriási jogi kockázatot vállaljon azáltal, hogy a kiegészítő tulajdonjogi elvet is tiszteletben kell tartania, tehát mindkét elvnek meg kell felelnie. Egy alapvető módon lehet ellenőrizni ezt azáltal, hogy regisztráljuk az összes tranzakciót, és utána megvizsgáljuk azt, hogy az operátor az az összes megrendelésre, tehát a pénzügyi intézet az összes megrendelt tranzakcióra befizette az adót. Hogyha nem, akkor meg kell indokolniuk, hogy miért. Hogyha nem tudják megindokolni, akkor szankcionáljuk. Ez az átláthatóság és a nyomon követhetőség kérdése, annak a kérdése, hogy regisztrálják a tranzakciókat, és szerintem nem szabad, hogy ez jelentős problémát jelentsen. Miguel Portás következik. Um. Eu creio que a, eh, que a relatora, eh, quando interveio no, no encontro interparlamentar eh, da semana passada sobre as perspectivas financeiras. Amikor a múlt héten a pénzügyi tervről beszéltünk a kormányközi ülésünkön, akkor a jelentéstevőtől nagyon érdekes dolgot hallottunk. Azt mondta, hogy a szakbizottság munkája egészen mostanáig arra összpontosított, hogy a piacok bizalmát helyreállítsuk. Illetve Az a legfontosabb célunk most, hogy az állampolgárok bizalmát helyreállítsuk. Ez a legfontosabb most. Ezért aztán annak ellenére, hogy ez nincs benne az Európai Bizottság javaslatában, én azt gondolom, hogy elengedhetetlen az, hogy megemlítsük valahol a szövegben azt az elképzelést, hogy ez az adó nemzeti szinten kivetendő, de ugyanakkor az európai politika céljait kell, hogy támogassa, és arra használjuk fel, hogy felvetjük a harcot az éghajlatváltozás ellen, és új munkahelyeket teremtsünk. Vagyis ez tulajdonképpen egy új eszköz, amely gyakorlatilag egy adóbevételt utal át az Európai Uniónak. Én egyáltalán nem vagyok arról meggyőződve, hogy két adót vezetünk itt be, hogy ezt a bizottság javaslata mondja, hiszen minden attól függ, hogy a beruházások milyen ütemben folynak. Van még néhány olyan javaslat, amelyet a bizottság szintén beterjesztett, és amelyeket szintén meg kellene vizsgálnunk. Ami a 0,01 század százalékot illeti, szerintem ez egy nagyon kevés, kicsi összeg. Lenne egy harmadik megjegyzésem, amely Pascal Canfen eh, hozzászólásával kapcsolatos. Nevezetesen, hogy a tulajdonjog és eh, a lakhely szerinti megítélés hogyan alkalmazzuk. Én úgy gondolom, hogy ez a kitétel ösztönzött kell, hogy teremtsen arra, hogy, hogy az emberek beruházzanak és fejlesztenek, és nem azt kell, hogy elérje, hogy megfélemlítse az embereket. Jó, hát három percet mondott, három percet beszéltem. Köszönöm, mondja az elnök. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Még mindig nem vagyok meggyőződve az FTT kapcsán. Jó pár módosítót nyújtottam be, amely a beruházási alap alkalmazását kizárja, illetve a jelenlegi rendelet kitételeire reagál. A jelentéstevő ezeket nem mind tudta elfogadni, pedig ezek az intézkedések a megfelelő irányba haladnak, a józan észt követik, és nem tartom logikusnak azt, hogy a pénzügyi spekulációkat újjal mutogatunk, aztán az ezzel ellentétes pénzügyi eszközök miatt pedig dühöngünk. És azt hiszem, hogy ez nem is logikus, nem elfogadható, hogy a beruházási alapot büntessük, amely folyamatosan pénzt hozna, Ott vannak a különböző eszközök, a klasszikus pénzügyi eszközök, amelyek az európai beruházási alapot érintik, és megbékjózzák ezt az ágazatot a harmadik országbeli verseny miatt. Hogyha jól értettem a jelentéstevőt, akkor megkérdőjelezett egy német tanulmányt is, aki rámutatott arra, hogy ha minden hónapban 100 eurót ruház be 40 éven keresztül, akkor sem fog ez megtérülni. Tehát ez meg kell nézni, hogy hogyan lehet alkalmazni ezt az FTT-t, és hogy ez milyen következményekkel jár, mert szerintem ez katasztrofális lenne. Hogyha ezt be kell vezetni, akkor az az abszolút minimum, hogy a leg, legkárosabb hatásait megpróbáljuk kiiktatni. Tisztelt elnök asszony, figyelembe kell venni a dolgokat azok a rendje és módja szerint. Meghallgattuk a jelentéstevőt és az őt támogató felszólalókat, de azt hiszem, hogy ők egy kicsit egy nem igazán látják jól, hogy mi történik a tanácsban, Sajber úr vezetésével ezen a téren. Az igaz, hogy a biztos megpróbál azon kormányok kedvébe járni, akik megtakarításokat tudnak eszközölni. De azt hiszem, hogy meg kell próbálnunk a realitás talaján maradni, amikor erről az anyagról beszélünk. Olle Thank you uh, very much, Madam Chair. Uh, uh, Köszönöm szépen, Nekem nem az a problémám, mint Klinc úrnak. Pedig a politikai hozzáállásunk egyezik. De hogyha összeszámolja, hogy a módosító indítványokból mennyi utasítja vissza ezt az adót, akkor azt láthatja, hogy néhányan akarunk valami fajta adót, de Azért utasítjuk vissza a bizottságjavaslatát, mert nem észszerű. Stratégiai szempontból nagyon fontos lenne, hogy megvitassuk, hogy mi történik akkor, ha nem fogadjuk el az FTT-t. Ha ezt nem tesszük meg, akkor nem tudjuk majd hallatni a hangunkat. Azt kérem a raportőrtől és az elnökasszonytól, mert szavaznunk kell, már április 25-26-án. Bölcs dolog ez? Nem kellene várnunk? Mindig párhuzamos munkát akarunk a tanácssal. Nem kellene várni. Tudjuk, hogy pénteken Kopenhágában lesznek változtatások. A rapportört kérdezem. Nem kellene egy B-terv? Mert ez mindig hasznos. Most nem ismétlem meg az érveket. Én már mondtam, hogy nem ellenzem az adókat. De az ilyen észszerűtlen adókat igen. És szerintem vitára van szükség. És Clint úrhoz intézem, csak már nincs itt. mi a minimális részvételi kör? Az eurózóna? Kicsoda? Senki nem válasz erre a kérdésre. Köszönöm. Okay, I think you wanted the floor. Um, just very briefly, Madam Chair. I... Okay. Igen, csak nagyon röviden. Nem akartam felszólalni, de miután meghallgattam azt, hogy a a nyugdíjalapokat ne vegyük ebbe be, nos, támogatnom kell a módosítókat. Az elnök asszony, az elnök asszony félbeszakítja hozzászólót, mondva, hogy a jelentéstevőnek is hallania kellene a felszólalását. Egy nagyon fontos dologról van szó. Minél konzervatívabb a alap, minél konzervatívabb a beruházás, annál fontosabb, hogy dinamikusan hedzseljük a pozíciónkat. Ez pedig azt jelenti, hogy több száz, több, több ezer kereskedés történik naponta, és hogyha ezeket, ezeket kivesszük, akkor ez a konzervatív portfólió konzervatív marad. Hogyha kockázatosabb a beruházás, azért, mert nem lehet dinamikusan hedzselni, mert túlságosan sok pénzbe kerül, akkor ez hihetetlen költséggel kell jár a nyugdíj alapra vonatkozóan a, nyugdíj, a, a német beruházók hihetetlen díjakat ró, róttak erre ki, illetve a svéd példák is egy 20%-os hatást mutatnak egy 20 éves beruházásra vonatkozóan, ez pedig fenomenális. Minden vállalkozás, amelynek ezt meg kell fizetnie, hogy hedzselni tudja a portfóliós kockázatát, az adó 27-szeresét kell, kell, hogy megfizesse minden, egyik, minden egyes tranzakció esetében. Tehát nem egyszerű ez a dolog. Minél konzervatívabb beruházási portfólió, annál többet fogunk fizetni, és azt kérem, hogy ezt mindenki értse meg. Ez erről szól a dinamikus hedgelés a beruházások területén. Köszönöm, Sven. kicsit kaotikus a helyzet, nagyon sok esetben éppen a szabályozás kötelezi az alapokat a hedzselésre, különben még nagyobb lesz a kockázat, több kell, hogy legyen a tőkéjük, stb. Tehát valóban nagyon releváns ez, hogyha a szolvencia kettest is megnézzük. És hogyha az IROPS-ot elvégezzük a nyugdíjalapokkal kapcsolatban, ugyanez lesz a helyzet. Tehát, hogyha nem akarjuk a nyugdíjalapokat ebbe a körbe bevonni, akkor meg kéne vizsgálni azt, hogy a szükséges hedgelést hogyan tudjuk kivonni a jogszabály hatája alól. A vállalatok esetében vannak legitim igények arra, hogy a hedgelés módszerét alkalmazhassák, és ezt figyelembe kell venni, különben ismét csak oda jutunk, hogy a növekedést akadályozzuk, és a hosszú távú befektetéseket büntetjük. És hogyha nem akarunk átfogó kivételt, hanem konkrétabb kivételeket akarunk a befektetések, a hosszú távú befektetések védelmével kapcsolatban, azt meg kell tenni. A hedge módszer az nem feltétlenül spekuláció. És Semet a biztos úr az első eszmecserénk során szintén nem értette meg azt, hogy a nyugdíjalapok is használják ezeket a típusú cseréket, tranzakciókat, és nem vagyok benne biztos, hogy a taxut főigazgatóság vagy a piaci főigazgatóság egyáltalán felfogja ezt. Az lenne a megoldás, hogyha a hedgelés helyett az emberek inkább a fejüket használnák, ez persze nekem nagyon tetszene, de akkor ez a bázeli egyezményeket és nagyon sok embert is komoly probléma felé taszítana, hogyha ezeket a hedgelésre vonatkozó szabályozókat elvennénk. Van még egy dolog, ami engem nagyon aggaszt, és ez pedig a felelősség kérdése. Hogyha egy kisvállalkozás felelősnek bizonyul az adóért, amit amivel tartozik például egy beruházási banknak, akik a tranzakció rájuk eső részéért nem fizették be az adót, akkor lehet, hogy ők abban a helyzetben találják magukat, hogy kevésbé képesek arra, hogy kifizessék ezt, és őket fogják csalással vádolni, pedig őket meg kell különböztetni a nagy pénzügyi szervezetektől. Hogyha más nem kíván felszólalni, akkor Anni néhány percben tudod a tolmácsok jótékony közreműködése következtében befejezni a vitát. Köszönöm a kommentárokat, a legtöbb árnyék jelentéstevő már elment, mondja Podimata asszony. Ahogy a bevezetőmben is rámutattam, kompromisszumos módosítókon dolgozunk. Például az Európai Unió vezető szerepét vizsgáljuk, egy globális szintű megállapodás lehetősége esetében, aztán azt, hogy, hogy mire tudjuk felhasználni az innen származó bevételeket. Vizsgáljuk a viták középpontjában lévő egy másik kérdést is, mégpedig azt, hogy a nyugdíjalapokat szeretnénk kivonni e rendelkezések hatája arról. Vannak olyan területek, amelyekben ezekkel kapcsolatban egyetértek a kollégákkal, hogy a bizottság hatástanulmánya nem foglalkozott ezekkel, de remélhetőleg fogunk kiegészítő adatokat kapni ezekkel kapcsolatban. És egy utolsó dolog, nagyon aggat, aggaszt engem az, hogy a nyugdíjalapokkal kapcsolatos agályokat felvetették a kollégák, és az a javaslat, hogy az irányelv hatája alól vegyük ki a nyugdíjalapokat. Vannak olyan kollégák, akik teljes mértékben ellenzik a pénzügyi tranzakciós adó bevezetését eleve. Nem tudom, hogyha az irányelv hatája alól a nyugdíjalapokat kivennénk, akkor ezzel rá tudnánk-e őket venni arra, hogy ezt a megközelítést változtassák meg. Mert úgy gondolom, hogyha a nyugdíjasok megtakarítását vizsgáljuk, akkor senki nem kérdőjelezi meg azt, hogy ez egy nagyon érzékeny kérdés, és ezt mindannyian szeretnénk megóvni. Köszönöm. Az egyik eh, személyként, aki ilyen kivételeket szeretett volna meghatározni, valaki azt mondta nekem, hogy hagyd abba, különben még működőképes lesz a dolog. De hát pont ezt szeretnénk elérni és hogyha lesz pénzügyi tranzakciós adó, már pedig a többség ebben a házban azt szeretné, akkor kellene, hogy legyenek enyhítő intézkedések azon esetekre, amikben nagyon fájdalmassá tenni ennek az adónak a bevezetése az állampolgárok számára ezt az intézkedést. Az informális ECOFIN fog erről a hétvégén beszélni, remélhetőleg lesznek hírek majd a tanácstól e nyomán, de feltételezem, hogy ha a jelentéstevő nem mondja máshol, április 25-én szeretne szavazni. Igen, mondja Podimát asszony, csak arra szerettem volna rámutatni elők, azt, hogy ez nem egy döntési eljárás, úgyhogy nem gondolom, hogy van, volna értelme halasztani a munkánkat. Hogy párhuzamosan haladjunk a tanácsban folyó vitákkal, Épp ellenkezőleg szerintem jó lenne az, hogyha intézményként meg tudnánk nyilatkozni, mégpedig minél hamarabb. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Ez azt jelenti, hogy a májusi 2-es vagy a júniusi 1-es plenárison szeretnénk ezt az ügyet megtárgyalni. Köszönöm szépen, holnap találkozunk.